szeretném az Európai Parlamentben a biztos jelölt urat, Hán urat üdvözölni, ahogy ön is tudja, a bizottsági iránymutatások szerint tartjuk meg a biztos meghallgatását, és annak alapján ítéljük meg a jelöltet, hogy mennyire jó az a szaktudás, a személyes függetlensége, illetve európai elkötelezettsége. Ezen kívül figyelembe veszük a kommunikációs készségeit is. Szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy a biztos jelöltnek, Hán úrnak ki kellett töltenie egy kérdőívet. Ezt a dokumentumot körbeadtuk önöknek, ezen kívül a vagyonnyilatkozat is rendelkezésre áll, ez mind megtalálható az önök dossziéiban. Arról is szeretném önöket tájékoztatni, hogy eh, a meghallgatásunkat ugyanolyan formában tartjuk meg, ahogy a többi eh, meghallgatást is. Úgy kezdjük meg a meghallgatást, hogy meghallgatjuk a biztos jelölt 10 perces bevezetőjét, utána pedig 2 óra 45 perc áll rendelkezésre a kérdések számára, és eh, utána minden politikai frakció képviselőjének lesz lehetőség arra, hogy hozzászóljon, főként koordinátorok kérdezhetnek majd. A listát, a felszólalók listáját a titkárság dolgozta ki, és ez a politikai frakciók kéréseit tükrözi. Pingpong rendszerben fog zajlani a meghallgatás, a kérdésre azonnal válasz lesz Két percet kap minden egyes esetben a biztos jelölt a válaszra, és hogyha van igény kiegészítő kérdésre, akkor egy percben lehet feltenni a kiegészítő kérdést, és arra kérjük a biztos jelöltöt, hogy ugyancsak egy percben válaszoljon erre. Ezen kívül szeretném elmondani, hogy a kiegészítő kérdések tartalmának kötődnie kell az biztos jelölt első kérdésre adott válaszához, és a kiegészítő kérdésben nem lehet teljesen új témát felvetni. Szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy fenntartom magamnak azt a jogot, hogy az olyan kiegészítő kérdések esetében, amelyek nem felelnek meg ennek, azt nem engedem meg. Nem lesz catch the eye sem, és szeretném megkérdezni, megkérni önöket arra, hogy túlságosan bonyolult több kérdést tartalmazó kérdéseket ne tegyenek fel, mert csak két perc áll a rendelkezésre a biztos arra, hogy válaszoljon. Összességében ahhoz kell tartani magunkat, amit a koordinátorok határoztak meg. Szeretném azt is kérni önöktől, hogy tartsák be a felszólalás időt, mert hogyha ezt nem teszik meg, akkor nem tudjuk feltenni a kérdéseinket, és ahogy láthatják a felszorolók listáját is, így sem tudtuk eleget tenni minden felszoroló kérésének. Szeretném megkezdeni a meghallgatást. Szeretném elmondani, hogy élőben lehet követni a meghallgatást az Európai Parlament weboldalán. Ezt vegyék figyelembe, és kedvesen mosolyogjanak, ha kérhetem. Lesz majd egy videófelvétel is erről, illetve lesz majd szó, szó szerinti jegyzőkönyv is, tehát teljesen átláthatóan kezeljük a dolgot, mindenki betekinthet a meghallgatásba. Most pedig Johannes Hán urat szeretném felkérni arra, hogy a 10 perces bevezetőjét tartsa meg, öné a szó. Köszönöm. Meine Damen und Herren, ich werde mich selbstverständlich meiner... Tisztelt elnök asszony, én mindenképpen be fogom tartani a játékszabályokat. Öröm és megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehetek, és örülök annak, hogy megválaszolhattam a kérdéseiket, és eh, azért vagyok itt, hogy eh, regionális eh, biztos legyek. Véleményem szerint a regionális politika az európai integráció sikertörténete, de legyünk őszinték, tudjuk azt, hogy nem csak barátai vannak az európai regionális politikának, vannak olyan áramlatok is, amelyek kritikusan látják ezt a politikai ágat, és másfajta megközelítést szeretnének alkalmazni, esetleg sikeresebb megközelítést. Mi úgy gondoljuk azonban, hogy a regionális politika egy sikertörténet, és egy elengedhetetlen politikát jelent az Európai Unióban, nincsen ennek alternatívája, illetve van egy, ez a leg, még jobb regionális politika lehetne. Egy olyan regionális politika, ahol integrált megközelítést alkalmazunk. Ezt szeretném megvalósítani, és ez, erre kérek majd támogatást, mert arról van szó, hogy a partnerei legyünk a régióknak, illetve azon embereknek, akik ezekben a régiókban élnek. A régiók az elmúlt években kitűnő fejleszt, fejlődést mutattak, és szeretném az elnök asszonynak megköszönni ezt, hiszen ő volt a terület korábbi biztosa, és Szemecki kollega, ameddig rövid idő alatt biztos volt, ezt az utat folytatta. Nagyon lényeges lépéseket hajtottak végre, amelyekre most már építhetünk, ezek alapvetőek, és ezek jó alapot jelentenek a további munkához. Fentartható stratégiai irányultsága van a regionális politikának, európai célokat tűz ki maga elé. Itt a teremben nem csak barátai vannak az úgynevezett earmarkingnak, de úgy gondolom, hogy ez szükséges volt, és ez hatással is volt a dolgok menetére. Olyan szabályokat kellett alkalmazni, amelyek már hatással voltak. Tehát készek voltak arra, hogy egy szociális hatása is legyen ennek, és ez nagyon fontos. Új pénzügyi eszközökről nem csak hogy beszéltek, hanem ezeket valóban most már meg is valósították ezeket. Hölgyeim és uraim, a regionális politika még mindig kihívások előtt áll, mégpedig egy történelmi kihívás előtt. Az elmúlt években Európa Egyesülése jelében arról volt szó valóban, hogy Európát, amely meg volt osztva, egyesítsük, és ez nagyon jól sikerült. Kiderült, hogy Európa valóban egy szolidáris társadalom. Az azt jelenti, hogy hogy a legszegényebb európai területeket figyelembe vesszük, ügyelünk e, ezeknek az igényeire, szeretnénk azt biztosítani, hogy a gazdasági alap meglegyen ahhoz, hogy az infrastruktúrát fejleszteni lehessen. Arról van szó, hogy mindenki e, esélyt kapjon a jólét e, szétosztására, illetve arra a jólétben élhessen. Újabb kihívások is megjelentek, amelyeket korábban nem láthattunk, és itt is a regionális politikának kell fellépnie, sőt mindannyiunknak tenni kell ezek ellen. Szeretném elmondani őszintén önöknek, hogy egy európai területnek sincsen garanciája arra, hogy örökké jólétben fog élni, még akkor is, hogyha valóban gazdag területről van szó, a jövőben lehet, hogy meg kell védeni ezt a fajta pozícióját minden egyes régióra személyre szabott intézkedéseket kell találni ennek érdekében, hogy a versenyképességet szavatolni lehessen. Szeretném azt is elmondani, hölgyeim és uraim, hogy teljes mértékben ellenzem a renacionalizációt, kohéziós politikára van szükség, regionális politikára, amely minden régióra érvényes Európában. Nem arról van szó, hogy egyes régiókat kiemeljünk, nem egyfajta charity fundot, egy jó lét, jótékossági alapot szeretnénk. Mi az emberekbe szeretnénk befektetni Európában, annak érdekében, hogy ebből később profitálhassunk. Elmondtam azt is, hogy képesek vagyunk arra, hogy a jót megőrizzük, de néhány dolgot meg kell változtatnunk, és tovább kell fejlesztenünk. És ezért eh, három konkrét eh, területet szeretnék megnevezni. Először is eh, a jövőbeli kohéziós politikának egyértelműen a EU 2020-as stratégiáját kell, hogy szolgálja. Versenyképesség, alapú társadalom, klímavédelem és energiafelhasználás, ezek nem lehetnek csak szavak, ezeket élettel kell megtölteni, tevékenységekkel megtölteni, konkrét dolgokkal. És ezt, hölgyeim és uraim, ennek úgy kell történnie, hogy együttműködünk más politikai területekkel az Európai Unióban, mint például a kutatással, az innovációval, a képzéssel, a környezetvédelemmel, az iparágakkal, a KKV-kkal. Hogyha ezt sikerül elérnünk, akkor valóban többletértéket tudunk létrehozni, és a kohéziós politikát maximálisan ki tudjuk aknázni. És az úgynevezett earmarking nélkül ez nem fog sikerülni. Szeretném hangsúlyozni, azt, hogy a jelenlegi hogy egy, egy újfajta politikát szeretnék Európában a városok számára. A városok nagyon fontosak gazdasági, kulturális, szociális szempontból is, és hát lássuk be, e, nagyon pazarlóak az energiával a városok. Ezen a területen is szeretnék tevékenykedni, hogyha bizalmat szavaznak majd nekem, akkor egy átfogó konzultációs folyamatot szeretnék kezdeni, annak érdekében, hogy már a következő programozási periódusban érezhetőek legyenek a változások. És nem utolsó sorban azon kell továbbra is dolgoznunk, hogy egy megfelelő egyensúlyt találjunk a szabálytalanságok ellenőrzése között, másrészt pedig a között, hogy csökkenteni lehessen a bürokráciát, és eh, egy nagyon jó egyensúlyt kell itt megtalálnunk. A szemvőszék által eh, jelentett hibaszázalékok eh, aggasztóak számomra. Itt nem lehet tolerancia, nulla toleranciát kell itt alkalmazni, ami a hibaszázalékokat illeti, illetve ami a csalást illeti, illetve az állítólagos csalást illeti. Minden intézkedést szeretnék megragadni ahhoz, hogy ez ellen tegyek. Tudom, hogy nagyon jó tevékenységek voltak már az elmúlt években itt. Hadd mondjam el, hogy az egészséges pénzügyi kezelés nem ellentétes az egyszerű szabályokkal és eljárásokkal, Egyszerű szabályokra van szükségünk, egyszerű eljárásokra, hiszen ezek garantálhatják a hiba százalékok csökkentését, és így megfelelően lehet bánni az adópénzekkel is. Végezetül hagyd tegyek egy megjegyzést azzal kapcsolatban, hogy én hogyan képzelem el az együttműködést a jövőben önökkel. Tudják, hogy nagyon sokáig voltam egy regionális parlament tagja, utána a Bécsi eh, közgyűlésben dolgoztam. Ismerem a nehézségeket, eh, amelyekkel a képviselők szembesülnek. Tudom, hogy néha úgy gondolják, hogy eh, a végrehajtó ágnak több száz munka, munkatársa van, nálam nincs egy sem. Ismerem ezeket a problémákat, és biztosak lehetnek abban, hogy ezekre ki fogok térni, reagálni fogok ezekre. De szükségem van önökre, hiszen önök ismerik Európa problémáit, igényeit, kérem ezeket mindig mondják el nekem, annak érdekében, hogy tehessünk valamit egy csodás kontinensen élő emberek számára közösen nagyon sokat tudunk elérni Európa számára, és kész vagyok arra, hogy az önök kérdéseit megválaszoljam. Köszönöm szépen! Thank you very much for your passion and... Köszönjük a szenvedélyes előadását. Lambert von Nisleroy következik. Köszönöm szépen! szépen, elnök úr, üdvözlöm itt önt a regionális szakbizottságban. Három pontot szeretnék megjegyezni. Ön pozitív a 2020-as stratégiával szemben, ezt el is mondta, de a kohéziós dokumentumból úgy tűnik, hogy van a kohéziós dolgokat e, e, elfelejtették egy kicsit. Mit szeretne ezzel kapcsolatban tenni? Mit gondol arról a tendenciáról, hogy egyre inkább felaprózzák, felosztják az európai alapot, és végezetül pedig az Európai Parlament már többször kérte a fehér könyvet a területi kohézióról. Ezt támogatja el ön, és itt milyen előrelépésre lehet számítani az elkövetkező időszakban? Time. Köszönjük, hogy betartotta a hozzászólási időt, Hán úr. Mikrofon. Sorry. Drei Fragen, zwei Minuten. Három kérdés, két perc, igyekszem majd megválaszolni. Természetesen arra kell a, törekednünk, hogy a kohéziós politikát 2020 számára még nyilvánvalóbbá tegyük, nagyon sok dolgot kell még tisztázni, és tisztázni kell azt is, hogy csak egy integrált politikai megközelítéssel lehet az EU 2020-as stratégiáját megvalósítani, és ezt elérhetővé tenni a régiók számára. Ez a vita ahhoz fog vezetni majd, hogy a költségvetési vita során is biztosítsuk azt, hogy megkapjuk a forrásokat. Úgy gondolom, hogy az, amit eddig a költségvetésben láthattunk, az egy megfelelő alapot képezhet majd a jövő számára. Néhány jövőbeli kollégákval már felvettem a kapcsolatot, amiatt, hogy megerősített tartalmi együttműködést folytassunk, és ami pedig a területi kohézió kérdését illeti, illetve a megfelelő illetve ami a fehér könyvet illeti, az öt könyv kapcsán már volt vita erről, én nem tiltakozok ez ellen, csak nem tudom, hogy, a, hogy most párhuzamosan a következő programozási periódusra együtt kell erről beszélnünk, mert tudom, hogy ez a fehér könyv egy párhuzamos akció lenne, és inkább arra kellene koncentrálnunk, hogy a következő programozási periódusban foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel. Kiegészítő kérdés. Valóban úgy gondolom, hogy a a következő kohéziós jelentésben erről beszélhetnénk, beszélhetnénk a területi kohézióról. De van egy kérdésem. A parlamentet megdöbbentette az úgynevezett non-paper, és itt teljes mértékben más volt a beállítottság. Szeretném azt öntől megtudni, hogy ön hogyan fog majd a félidős értékeléssel bánni. Also, äh, auch für die Regionalpolitik gilt im Übrigen. A regionális politikának az a lényege, hogy tegyünk jót és beszéljünk erről. Az elmúlt években, évtizedekben számos dolgot elért a regionális politika. 600 ezer fenntartható munkát hoztak létre, több kilométer út jött létre, a szennyvíz ellátást sikerült rendezni számos helyen, tehát nagyon sok mindent sikerült elérnünk, és azt kell megnézni, hogy mi történt a felhasznált pénzekkel, és hogy a következő tárgyalások során mit lehet még elérni. Ja, köszönöm, Konstance Krill. Köszönöm szépen, üdvözlöm Hán urat az Európai Parlamentben szeretném, szeretnék az előttem szólóhoz csatlakozni. Már beszélt arról, hogy néhány módosítást láthatunk majd a strukturális kohéziós politikában. El tudja azt képzelni, hogy azt a prioritást, amelyel most rendelkezünk, azt lekorlátozzuk, és inkább egy európai célkitűzést határozzunk meg, milyen prioritást tudna egy kiválasztani, és szeret, lenne még egy kiegészítő kérdésem a területáris kohézióval kapcsolatban, a területi kohézióval kapcsolatban. Nincsen definíciója annak, hogy mi is ez. Mielőtt még az új vitát megkezdenénk a jövőbeli struktúrális politikával kapcsolatban, lehet, hogy beszélnünk kellene a territoriális kohézióról. Ich fange hinten an. Utolsó kérdéssel kezdeném. Én is üdvözlöm Önt igen, úgy vélem, hogy beszélnünk kell erről, még eh, nem, nincsen hivatalosan eh, érvényes eh, definíciója ennek, a tudomány sem tudta ezt még eddig definiálni, vagy tudományosan nem lett ez definiálva, de ahogy hallottam, az elkövetkező hónapokban a különböző már vannak ekkor azonban már lehet arra vonatkozólag definíció, hogy hogyan is kell értenünk a területi kohéziót. Ami pedig a további fejlesztést illeti, ami az EU 2020-as stratégiában már most benne van, azt eltekintve a teljes stratégiától, azt mindenképpen nekünk is meg kell eh, valósítani. Támogatni kell a tudás alapú társadalmat, eh, a kutatásfejlesztést kell támogatni, de ugyanakkor az infrastruktúrát sem szabad elfelejtenünk. Nagyon gyakran mondom azt, hogyha megnézem azt, hogy most eh, a krízis kapcsán minden országban erősítik, befektetnek a kutatás fejlesztésbe, és hogyha megnézem a költségvetéseket ehhez, amelyeket nagymértékben csökkentettek, akkor pontosan azt a feladatot látom, hogy az Európai, Európai Uniónak cselekednie kell, példértekűnek kell lennie, és törekednie kell arra, hogy valamit tegyünk, az Európai Uniónak kell itt fellépnie, példává kell válnia, és hogyha szeretnék, egy fordított szubszidiaritást kell megvalósítani, annak érdekében, hogy a krízis idején is tudjunk befektetni a kutatás és fejlesztésbe, mert tudjuk, hogy mennyire szükségünk van erre, ahhoz, hogy még erősebben tudjunk kilábalni a válságból. Köszönöm, Konstance. Nagyon szívesen hallom ezt, amit elmondott. Ugyanez a véleményünk nekünk is, de szeretném azt is megtudni, hogy hogyan akarja rávenni, vagy hogyan akarja bevonni majd ebbe az embereket, hogyan akarja a szociális kohéziót belevonni mindebbe. Das ist ja das Thema. Ez az a téma, amelyet csak integrált politikai megközelítéssel tudjuk meg, megoldani. Nagyon jól képzett emberekre van szükség, és már a gyerekeket és a fiatalokat is jól kell képezni annak érdekében, hogy megfelelő potenciállal rendelkezzenek majd az egyetemen. Ezen kívül a cégek vannak majd abban a helyzetben, hogy ezt a potenciált kihasználják. És ez majd jó hatással lesz a piacra is, és ezért integrált politikára van szükség, amely egy, egységesen szemléli a történéseket, és az egyes régiók speciális követelményeit is figyelembe kell venni és ezért van szükség majd személyre szabott megoldásokra. Szükségünk van alulról felfele a régió tudására, hogy így valósítsuk meg a regionális politikát. Ez az, amit én egy modern regionális politikaként elképzelek. You very much, Ramona Nicola Manescu. Köszönöm, Ramona Nicola Manescu következik. Köszönöm szépen. Szeretném Önt, Hán úr, itt üdvözölni. Remélem, hogy elég gyakran fogunk találkozni, akkor, amikor majd Ön lesz a kinevezett biztos. Az első kérdésem a következő. A hatos Progress Reportra vonatkozik, az innováció és a kreativitás, mint eszközök, amelyek meg őrizhetik, megvédhetik a tagállamokat a gazdasági válságtól. Ön, biztos jelölt úr, mit gondol a helyi ö, talentumok kialakításáról? Ugye ezekről beszél a Progress Report, mint egy nagyon ö, erős eszköz, amit az Európai Uniónak ki kell használnia, és ö, jó lehetőség arra, hogy kilábaljunk a válságból. Ez ö, egy terület, de nem jó az, hogyha csak egy területre koncentrálunk, hiszen integrált megközelítést szeretnénk, de Európa erőssége a teljes sokszínűsége, a gazdagsága évszázadokon keresztül kifejeződése volt a sokszínűségnek, illetve a tehetségnek. Száz százalékig meg vagyok arról győződve, hogyha összehasonlítjuk Európát a világ többi részével, ahol nincs meg ez a sokszínűség az a fajta kreativitás, amelyet mi létre tudunk hozni, ez felel azért, hogy Európa egy hihetetlenül sikeres történetet tudott megmutatni évszázadokon át, és az jövőben is így van. hogyha megnézzük globális szempontból, korábban sem voltunk sokan, most sem vagyunk sokan, de mégis ki tudtuk ezt jól használni. És ezért mindenképpen a kreativitásra, az innovációra kell helyeznünk a hangsúlyt, és azt, hogy már a gyerekeknél, az óvodában megnézzük azt, hogy hogyan fogjuk kialakítani a tartalmakat a nevelés szempontjából hiszen itt tudjuk majd lefektetni a kreativitás alapjait, és ezért úgy gondolom, hogy jó az, hogyha az Európai Unió foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, és meg vagyok arról győződve, hogy a kollégáim az oktatás területén nagyon sok új kezdeményezést fognak majd tenni, és felkérem önöket arra majd, hogy sok mindent együtt tegyünk meg. Mulțumesc, domnule Han. Sper, uh, într-adevăr, creativitatea și inovația... Köszönöm szépen. Valóban a kreativitás és az innováció rendkívül fontos uh, elemek, és reméljük, hogy azért uh, más dolgokra is sor kerül a kohézió politikán belül. Szeretnék egy olyan dokumentumra utalni, amely a 2020-as európai stratégiára vonatkozik. Itt a helyi önkormányzatokról is szó esik. Nem tudom, hogy hogy gondolja, hogy helyi és regionális szinten hogy fogják tudni végrehajtani a politikát, hogyha az önkormányzatokat kiveszik a dologból. Schon einmal diesen städtischen Schwerpunkt an. Említettem, hogy mennyire fontosak a városok, és a városokat még jobban be kell vonni, és a megfelelő eredményeinek meg lesznek. 150%-ban meg vagyok arról győződve, hogy a helyi szerepvállalókra van szükségünk. szükségünk van a civil társadalomra ahhoz, hogy helyi szinten tovább tudjuk fejleszteni a dolgokat, és ügyelnünk kell arra is, hogy milyen helyszíni szervezetek vannak, és velük kell kialakítani egy partneri viszonyt, és lehetőségeket kell kínálni számukra arra, hogy egy általános stratégia keretén belül a számunkra szükséges projekteket meg tudjuk valósítani. Thank you very much, François Köszönöm szépen. François Alfonzi következik. Tisztelt kinevezett biztos úr, itt vagyok. Üdvözlöm Önt. A frakciónk három kérdéssel élne Ön felé. Ön a regionális fejlesztési politikák államosítása vagy visszállamosítása ellen szólalt fel, ennek nagyon örülünk. És hát ugye az ön országában is decentralizált rendszer működik, partnerségi rendszer, Második kérdés. Az unió számára prioritás kell, hogy képezzen a kohéziós politika, de ehhez büdzsé is kell, és mit kíván annak érdekében tenni, hogy egy erős büdzsét kapjunk. A Regi Szakbizottság a parlamentben a lehető leginkább részt szeretne venni a munkába egy megerősített együttműködés keretében. A Lisszaboni szerződés erre egyébként lehetőséget is nyújt. Mit kíván tenni ennek érdekében? Äh, Először is nem feladom azt, hogy hogy a nemzeti struktúrákat megváltoztassam. Amit tehetünk, és amit tenni is fogunk, az az, hogy együttműködünk a régiókkal, erősítjük őket, nem csak a régiókat, hanem a helyi szintet is. És nagyon sok lehetőség van itt arra, hogy cselekedjünk helyi és szinten. A költségvetéssel kapcsolatban már említettem azt, hogy ez idáig nagyon magas költségvetési részünk volt, nagyon ambiciózus volt, illetve ambiciózus lesz az a tevékenység, hogy ezt megtartsuk, de szükség lesz arra, hogy mindig tisztázzuk azt, hogy mire is képes a regionális politika, mit tud elérni, mi a többletértéke a regionális politikának egy teljesen szektorális megközelítéssel szemben. Hogyha az új szerződés értelmében a szubszidaritási kötelezettségünket komolyan vesszük, akkor a regionális politikában dolgozóknak is gyakorolniuk kell ezt a fajta szubszidiaritást, és erre nagyon sok lehetősége lesz. Az utolsó pont, kérem segítsen ezt elfelejtettem. Hát, hogy a parlamentet és a mi szakbizottságunkat mennyire kívánja bevonni a munkában. Danke, Köszönöm, hogy felejtettem ezt el. Nagyon sok személyes és hivatalos találkozó során szeretném ezt erősíteni, és szeretném megkérni önöket arra, amennyire lehetővé teszi ezt majd az időbeli beosztásom, hogy nyitott ajtókkal várjanak. Én nem ragaszkodok a hivatalos látogatásokhoz, úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent el lehet érni informális találkozók által is, és meg szeretném önöket arra kérni, hogy önök is tegyenek kezdeményezést, önök is beszéljenek vele, minden erőforrást ki kell használnunk, amelyen rendelkezünk, de már elmondtam a bevezetőmben, hogy azért fontos a parlament számomra, mert önök azok, akik Európa régióit képviselik, önök azok, akik tudják, hogy milyen igények, problémák vannak az egyes régiókban, ezért van önökre szükségem, és bennem megbízható beszélgetőtársra találnak, és mindenképpen szeretném meghallgatni a parlamenti képviselők véleményét, és mindenképpen időben szeretném hallani az önök véleményét. Thank you very much. It was an important... Köszönjük. Ez is egy nagyon fontos kérdés volt számunkra, és ezért is engedtük, hogy egy kicsit tovább beszéljünk. Most pedig Flaszek úr következik. Köszönöm és gratulálok Hán úrnak a tárcájához. Barozó úr beszédében is azt mondta, hogy ez egyik legfontosabb terület és szakpolitika. Mi pedig szakbizottságként azt szeretnénk, hogy ön ugyanolyan jó munkát végezzen, mint elődei Hübner asszony és az azt megelőzőek. Tudjuk, hogy Európa versenyképessége rendkívül fontos dolog. A külső versenyképesség fontos célja a közösségi politikáknak, és ez igazolja az Európai Unió létét. Ugyanakkor nagyon sok feladattal kell megbirkózni a kohéziós politikának. Nagyon fontos politikáról van szó. A belső kohéziót kell megerősíteni, a belső versenyképességet javítani. Van egy sor város és régió Közép-Európában, Kelet-Európában, amelyek igénylik a fizikai infrastruktúra nagymértékű fejlesztését. Ezzel sikerülne az európai integráció hasznát igazán kihasználni egy ilyen fejlesztési folyamat után, és így lehet sikerre vinni a belső piacot. Ezért, Hán úr, felteszem önnek a kérdést, hogy a kohéziós politika következő generációját ugyanúgy folytatja -e, mint az előzőt, egy régiót sem hagyunk lemaradni, mindenhol jólétet szeretnénk elérni, vagy pedig úgy gondolja, hogy a külső versenyképesség lesz a kohéziós politika középpontjában a jövőben. E, nos, ön akkor nem kap lehetőséget kiegészítő kérdésre, mert mind a két percet a Hán úr. Ja. Ich glaube, man muss das e- Úgy gondolom, e, az egyiket meg kell tenni, a másikat pedig nem szabad engedni. Arra van szó, hogy lehetőségeket kell találni a régiók számára, ahhoz, hogy fel tudjanak zárkózni. De a gazdagabb régiók sem maradhatnak le, hiszen hogyha lemaradnak, akkor megelőzik őket. Tehát arról van szó, hogy a kevésbé jól fejlett területeknek nagyobb lehetőséget kell adni, vagy több lehetőséget kell adni arra, hogy behozzák lemaradásukat, és ehhez egyik oldalról a klasszikus területeken, például az infrastruktúra területén fejleszteni kell, be kell fektetni, a kapacitásokat ki kell építeni, a környezetvédelmi feltételeket kell javítani, de természetesen tenni kell valamit a tudás alapú társadalom fejlesztésére is, és tenni kell valamit a kutatás fejlesztés területén is, és uh, itt is uh, az a fontos, hogy uh, integrált megközelítést alkalmazzunk, uh, és uh, intenzívebbé kell mindezt tenni, és természetesen megvan minden lehetőség arra, hogy uh, egy országon belül is együttműködjenek a régiók, egymást támogassák, és egy közös fejlődést érjenek el. Ez az, amely felé haladnunk kellene. Ellentétes lenne az a politikánkkal, hogy csak egy dologra koncentrálnánk. Vannak súlypontjaink, és a súlypontja, súlypontok között nagyon sok lehetőség van arra, hogy egyénileg alkalmazzunk lehetőségeket, amelyek személyre szabottak a régiók számára. Thank you very much. I hope, all you don't have a follow-up question, or you do? Remélem, hogy nincsen kiegészítő kérdése. Mégis van, fél percet kap. Nos, készen áll-e arra, hogy figyelembe vegye ezt a, ezeket az átmeneti régiókat is? ha jól fogalmazok, vagy ha érti, mire gondolok. Ja, natürlich, äh, die, die, äh, die Übergangsregionen, die sich in der nächsten Periode... Nos, äh, igen, ezek a régiók külön figyelmet érdemelnek az elkövetkezendő időszakban, mert vannak olyan régiók, amelyeknek a segélyezése most már megszűnőben van. Ugyanakkor vannak olyan régiók is, amelyek eh, nincsenek ugyan rosszabb szinten, de egyelőre még nem lettek eh, ilyen módon felülértékelve, illetve kiértékelve. Eh, nagyon sok itt a különböző phasing in, phasing out struktúra, tehát a, a segélyek elkezdése, illetve befejezése vonatkozásában. Mindezt át kell gondolnunk vannak ugye a 75 százaléktól 90 százalékig terjedő fejlettségű régiók, amelyek különleges támogatást már nem kapnak. Ezeket hogyan vegyük figyelembe? Mert nem fair többi, a többi régióval szemben, hogyha azok viszont teljes támogatást kapnak, 75%-hoz nagyon közel. Igen, köszönöm. Köszönöm, biztos jelölt úr. Ön foglalkozik majd az Azori szigetekkel, a Kanári szigetekkel, Guadalupe-pal, Martinikkel, eh, Reunion eh, szigetével. A Franciaország, Spanyolország és Portugália május ban egy memorandumot fog beadni az Európai Bizottságnak a nagyon távoli régiók jövőjével kapcsolatban. Eh, erre való tekintettel is elmondaná nekünk, hogy milyen felfogással érkezik hivatalába a periférikus régiók megsegítése vonatkozásában, különös tekintettel a Lisszaboni szerződésre is. A, hogyan próbálja elérni, hogy a szolgálat közi munkacsoport megfelelően eljátsza a szerepét, tehát minden politika formálásakor ezeknek a régióknak a különleges igényeit figyelembe vegyék. Úgy vélem, hogy az úgynevezett ultraperiféris régiók hatalmas gazdagítását jelentik Európának. Mostanáig is különös figyelem övezte őket, és csak garantálni tudom önöknek, hogy az én felelősségem alatt ez továbbra is legalább így lesz. Egy ideje, nem tudom milyen hosszú ideje, de a Digi régió területén ez az Atomoszt csapat már kapcsolattartó partner ezen régiók számára az egész bizottságon belül, tehát ez egyfajta egyablakos menedzsment rendszer a legtávolabbi régiók számára. Tudatában vegyünk tehát a problémának, ugyanakkor úgy vélem, hogy ezek a régiókkal különleges esély kínálkozik arra, hogy ezekben a régiókban az európai értékeket, elképzeléseket továbbfejlesszük egy jó szomszédsági politika révén, amelyet ott ki kell fejlesztenünk, amelyet ott gyakorolhatunk, és így a régióink egyfajta bázist, kiinduló pontot szolgáltatnak ehhez. Ennek a támogatása saját személyes ügyem lesz. Very much. There's no... Köszönjük szépen. Nincsen kiegészítő kérdés. John Bafton következik. Uh, thank you, madam. Köszönöm, elnök asszony. Jó napot kívánok, Hán úr. Azzal kezdeném, amiről itt már volt szó, Nevezetesen vannak itt szkeptikusok ebben a teremben, és én is közéjük tartozom. Az Egyesült Királyságnak szerintem népszavazást kellene tartani az EU-hoz való tartozásról, és amikor az eljön, akkor remélhetőleg mi is távozhatunk innen. De amíg itt vagyunk, addig a régióink, nevezetesen például Wales, amely az elmúlt hét évben finanszírozást kapott, és 2013-tól ez megszűnik. Nos, továbbra is harcolni fogunk ezekért a pénzekért, hiszen ez a mi pénzünk valójában. Néhány dolog különleges aggodalommal telt el. A 2013-as dátummal után milyen garanciákat tud adni arra vonatkozóan, hogy Wales és a többi érintett régió egy elfogadható átmeneti finanszírozást fog kapni. Én attól tartok, hogy ahogy az EU tovább bővül, Horvátország, Izland és nehogy Isten még Törökország is, tehát egyre szegényebb országok lépnek be, akkor Wales pórul jár. Wales egyébként nem egy gazdag ország, és ettől nem is lesz gazdagabb, hanem egész egyszerűen a többiek lehúzzák a statisztikát. Tehát nekünk is vannak problémáink, kérem biztosítson, hogy ezekre is odafigyelnek. Mr. Bafni, have you uh... Bafton úr, már utaltam arra, hogy látom annak abszolút szükségességét, hogy ahogyan most is, a jövőben is, az ilyen régiók esetében, amelyek hála Istennek az eredményes regionális politikai tevékenységnek köszönhetően állapotukat javították, azonban még nem értek el oda, ahol az úgynevezett klasszikus átlagos régiók tartanak, Éppen ezért ö, itt megfelelő átmeneti szabályozásokat kell kialakítanunk, és ezt a következő tervezési időszakra is így fogjuk kialakítani, de együtt, közösen fáradoznunk kell az egyszerűsítésen is, ugyanakkor azt is fel kell ismernünk, hogy azok a régiók, amelyek ebbe a körbe esnek, azonban nem állnak annyira rosszul, mint egyéb régiók, azok tehát ebbe az átmeneti szabályozásba tartozzanak. Ezek tehát olyan ügyek, amelyeket még részletesen meg akarok vizsgálni. Azt hiszem azonban, hogy Wales a múltban profitált ezekből a támogatásokból, és ezt egészen nyíltan mondom, és bizonyosan gyakran fogunk még találkozni, tehát Wales ebből már profitált az EU tagságból, és talán Bafton úr öt év után Ön is meggyőződéses európai válik majd, amikor látja, hogy milyen lehetőségek kínálkoznak, nyílnak meg Velsz szemére is az EU tagság révén. Én dolgozni fogok ezen, talán sikerül majd ez, és ez számomra nagyon szép ügy lenne. If I, if I can just respond, uh, Mr. Hadd válaszoljak, Hán úr, köszönöm a megjegyzéseit de azt gondolom, hogy a részletekben van az ördög, és részletek nagyon hiányoztak. Mindenképpen én nagyon oda fogok figyelni, hogy megkapjuk a jussunkat, mert ez a mi pénzünk, ez nem EU pénz, azért ne felejtsük el, az EU-nak nincs pénze, ez a mi pénzünk. Also ich denke, alle Úgy vélem, hogy különböző a felfogásunk, ez is rendben van, ez éppen a bája Európának, ez a sokszínűség, de meg vagyok győződve arról, hogy meg tudjuk teremteni a megfelelő európai hozzáadott értéket, ezt meg is tettük a múltban és a jövőben is meg fogjuk tenni. Meg, fog, meg vagyok győződve arról, hogy Velszről még beszélni fogunk, és mindebből Velsz profitálni fog. Ezen együtt dolgozni fogunk. Just to add that... Köszönöm, hadd adjam hozzá ehhez, hogy eh, Wells eh, nem csak eh, nettó befizető, hanem gyakorlatilag a, egy nagyszerű példája is az innovatív projektek tekintetében a többi európai régiónak. Nekünk szükségünk van önökre. Most pedig akkor tovább lépünk a képviselők következnek. Kicsit kevesebb idő áll rendelkezésre. Kérem, hogy a megjegyzéseket későbbre tartsák, és egyelőre csak a kérdéseket tegyék fel. Yes, Tisztelt biztos jelölt úr, itt vagyok ön mögött. Legebb felennyire boldog lennék, hogyha azt mondaná, hogy a tudósoknak nem sikerült a teritoriális kohéziót defini- definiálniuk. Ezt otthon nálunk senki nem érti, és a parlamentben a képviselők 90%-a sem tudja definiálni a területi kohéziót. Itt beszélnünk kell a regionális politikáról, a kiegyenlítő politikáról és a többi, de nem ezekről az ijesztő fogalmakról. A kérdésem a regionális politika elhatárolását illetően beszélünk a pénzről, csak a pénzről beszéltünk eddig, ez nagyon fontos, amit terveztünk, de amit az elmúlt években hiányos, hiányoltunk a bizottság részéről. A régiók ügyvéde szerep, most jelenleg egy jogsértési eljárás zajlik Németország ellen, mert nagy bevásárlási piacok ö, ö, nem engedélyezett a kis településeken a település rendelés, rendezési szabályok miatt, Ön hogy látja ezt regionális biztosként? Ki foglalkozik itt a szubszidiaritással ezekben az esetekben, a talajvédelemmel, az önkormányzati szintű alapvető szolgáltatásokkal? Egyre több javaslat van, például a köz, tömegközlekedést illetően. Kérdés, hogy ön hogyan látja a saját feladatai körét, területét, és mennyire akar a regionális érdekek ügyvédjévé válni? Also nachdem ich nicht dem anwaltschaftlichen mivel én nem vagyok ügyvéd, más képen van erről, az önök támogatásával inkább egyfajta apai szerepet vállalnék a régiókat illetően, hogyha viszont komolyan akarjuk megvizsgálni ezt a képet, akkor elmondhatjuk, hogy minden apának érdeke az, hogy a gyermekei sorsa jobbra forduljon, jól fejlődjenek, mindent megtesz azért, hogy jó fejlődésben legyen részük, ugyanakkor viszont szigorúnak is kell lennie, és itt-ott korlátokat kell húznia. Tehát kijelenteni, hogy minden nem lehetséges. A bizottság testületi döntéseket fog hozni, és ezért magától értetődően a csapatommal, a legénységemmel figyelni fogok arra, hogy az olyan témákat illetően, amelyek a regionális, a helyi, kihatá- helyi kihatásokkal bírnak, és esetleg nem közvetlen felelősségi körömbe tartoznak, azokkal is foglalkozni fogok. Itt van tehát ez az elképzelés, ami most köröz, hogy a hatástanulmány keretében a regionális hatás is közrejátszik majd. Azt hiszem, hogy inkább informális szinten kellene megkísérelnünk annak biztosítását, hogy ott, ahol regionális, illetve helyi igények merülnek fel, ott ezeket megfelelőképpen figyelembe is vegyék. És hogyha ezeket nem veszik megfelelően figyelembe, akkor szálljunk sikra annak érdekében, hogy ez megtörténjen. Többet most nem tudok mondani, csak azt tudom önnek elmondani, hogy lehető legnagyobb igyekezettel fogok ezen fáradozni. Eine Nachfrage geht auch um die Ab Pótkérdés, szintén regionális politika lehatárolásával kapcsolatban. A struktúrális támogatás és a vidékfejlesztési politika összefüggését hogy látja, amelyet a mezőgazdasági alapokból finanszíroznak, hiszen gyakran párhuzamos támogatás van, mert a minisztériumok nem is tudják jól követni, hogy különböző alapokból fizetik az egyes projekteket. Hogyan lehet ezt jobban összefogni? Válasz. Nos, a mezőgazdasági szakbizottságban máshogyan látják némileg a dolgokat ott is lefolytatjuk majd ezt a vitát, de őszintén szólva az én elképzelésem az, hogy azokkal a kollégákkal, akik megpróbálják a javított együttműködés párbeszéd formáit követni, és látják, hogy vannak átfedési lehetőségek, illetve fennáll a kockázata annak, hogy egyes dolgokat nem észlelnek. Nos, meg vagyok győződve arról, hogy a jobb egyeztetés a két alap esetében még növelhető, fokozható, tehát itt még van mozgástér, a még erősebb szabályharmonizáció irányában is, mely szabályokat alkalmazni kell, ugyanakkor javítanunk kell a véghasz, végfelhasználók irányában ezeket a szabályokat, ezek, ezen szabályok alkalmazását, és jobb egyeztetésre van szükség a két alap kezelését illetően. Ez kell, hogy legyen a célkitézésünk, és ez lesz az első, egyik első feladatom munkám során. Köszönöm, Georgios Stavrakakis, ő is ön mögött ül, biztos úr. Köszönöm, biztos jelölt úr. Bizonyára egyet ért azzal, hogy Európa előtt komoly kihívások vannak, eh, gazdasági, szociális, környezetvédelmi kihívások, és éppen ezért elől kell járni a együttműködésekben a világon belül. Vannak sajnálatos módon a kutatásfejlesztés területén, amely különösen fontos az előrelépéshez, bizonyos regionális eh, különbségek. A leggazdagabb régiókban vannak a tudományos klaszterek is. A kohéziós politika közös európai politika, amelynek a mottoja, hogy egy régiót sem hagyunk lemaradni. Ön korábban volt kutatási miniszter. Mi mit kíván tenni annak érdekében, hogy a leszakadónak látszó tűnő régiók is felzárkózzanak a kutatásfejlesztés területén. Frakakis. Stavrakakis úr, sajnos csak két perc időm van, hogy ezt kifejtsem önnek, és két órát tudnék erről beszélni, hogy mi mindent lehetne itt tenni. Ez pontosan az a különbség, amely fennáll a kutatási biztos asszony és a regionális biztos feladatai között. A kutatás a kiválóságnak van elkötelezve, és a kutatás teljesen mindenhol zajlik, függetlenül attól, hogy hol is jelenik meg ez a kiválóság földrajzi szinten. Tehát, hogyha a, region, a regionális politikának érdeke kell, hogy legyen abban, hogy az ismeretek, a tudás aktuális állapota lehetőséget kapjon azt illetően, hogy egész Európában lehetőség szerint egyelően osszoljon meg. Természetesen a súlypontokat különbözőképpen kell kijelölni, a tudományos ügyi miniszter a közép-kelet-európai tudományügyi miniszterek egy platformot hoztak létre, mert meg akarják akadályozni, hogy legyen egyfajta belső európai agyelszívás. Ez nem minden tudományterülete javasul me, valósul meg, de meg kell figye, figyelnünk kell arra, hogy megfelelő egyensúlyokat teremtsünk. Amit nem tartunk kívánatosnak, az az, hogy a csúcskutatás kevés területen koncentrálódjék Európában, mert hogy az ahhoz vezetne, hogy a legjobb tudósok, szakértők elvándorolnak ezekre a területekre. Rengeteg elképzelés van, a kutatási infrastruktúrás projektek kulcsú, a szatellit projekteket említhetném, a know-how központok felépítése, egyetemek, látom, hogy az időm sajnos lefut ezt illetően, de nagyon sok órát beszélhetnénk még erről, és ha akarja, sok időnk lesz erről eszmét cserélni, de teljes mértékben egyetértek önnel azt illetően, hogy Európában egységes eloszlásra, elosztásra van szükség, mert ez egy nagyon fontos alap. Az egyetemek egyfajta magját képezik a kutatási tevékenységnek, amely aztán a vállalati szinten, gyakorlati szinten megvalósul. Tehát ehhez infrastruktúrákra van szükség. Köszönöm. Ön éppen most eh, vállalta el, hogy eh, az innováció és eh, kutatás kérdésében bármikor meghívhatjuk ezek szerint. Zsezsina úr, Köszönöm, Hán úr. Egy látszólag egyszerű kérdésem van. A következő programozási időszakra vonatkozó szabályokra való tekintettel a kohéziós és európai regionális alapok specificitását fenn kívánja-e tartani? Mi a véleménye, hogy mi különbözteti meg, vagy hogyan viszonyul a szociális alap a strukturális alaphoz? Ich weiß, dass die einfachen Tudom, hogy az egyszerű kérdések mindig a legösszetettebbek, és politikailag legizgalmasabbak is egyben itt is be kell zárnom a kört. Az integrált regionális politika és az európai szociális alap, a struktúrás alapok egyik kulcs területe, a szociális kohézió egyik területe, ez is ide tartozik, és éppen ezért a jövőben nem lehet megváltoztatni a struktúrákat, illetve az alapvető feladatait ennek az alapnak. Ami az egyes tartalmakat és súlypontokat illeti, nos, ezt illetően természetesen továbbfejleszthetjük elképzeléseinket, ez elkerülhetetlen, de az alapvető koncepció úgy vélem, hogy alapvetően ugyanaz kell, hogy maradjon, mint eddig. Thank you very much, Evgeny. Köszönöm, Evgeny Kirillov. Where are you? Madam Chair. Hol van ön? Igen, balra. Köszönöm. Biztos jelölt úr. A bonyolult strukturális alapokhoz kapcsolódó eljárások nagyon gyakran képezték már kritika tárgyát ebben a bizottságban, illetve az Európai Parlamentben. Sőt, a számbevőszék is kritizálta ezeket, és ami még fontosabb, a juttatások várományosai is. Úgy tűnik, hogy az önök országában is voltak problémák eh, az eljárásokkal, pedig önök nem is új tagállam. Eh, a, amikor valaki arról hall, hogy hát lenne pénz a strukturális alapban, akkor valaki más esetleg azt javasolja neki, hogy egyszerűbb a bankból kölcsönt eh, szerezni. Nos, a kérdésem az, hogy milyen intézkedésekkel próbálja egyszerűsíteni az eljárást, és hogy az egyszerűsítés az egy folyamatban lévő munkának tekintendő-e, mert ebben az időszakban csinálhatunk bizonyos egyszerűsítéseket, de előre kell gondolkoznunk a következő időszakra is. Mi a vélemény erről? Ja, wie ich schon einleitend gesagt habe. Mint ahogy bevezetőmben már elmondtam, Hübner asszony és csapata egyik nagy érdeme az volt, hogy a futó tervezési időszakban három egyszerűsítési csomagot bocsájtott útjára, és a harmadik tulajdonképpen még itt van a parlamenten belül a határozathozatali folyamatban, de ez egy fontos jel volt, és most is az, hogy lehetséges volt az előző tervezési időszakokkal ellentétben a tervezési időszak folyamán is reagálni a különféle fejleményekre és igényekre. Úgy vélem, hogyha a harmadik csomagról is határozatot hoztunk, amit remélek, akkor ez nagyon konkrét segítséget jelent majd egyes országok számára pénzügyi tekintetben is, és akkor ebben az esetben, ezen tervezési időszakban ez megfelelő kiinduló pont lehet, hiszen nagyon sokszor hallottam már, hogy a végfelhasználók stabilitást igényelnek, vannak különböző szabályozók, amelyeket nem kell megváltoztatni, tehát nem kell állandóan átdolgozni a szabályozásokat, de mindennek ellenére már vannak munkacsoportok, amelyek foglalkoznak ezekkel az ügyekkel, mégpedig tagállami szakértők bevonásával. Kérdés, tehát hogyan lehet ezt a folyamatot folytatni tekintettel a következő tervezési időszakra? Az, hogy most olyan szabályozásokat hozzunk létre, amelyek például az általány támogatásokat lehetővé teszik a személyzeti költségek vonatkozásában a kisebb projektek esetében. Nos, azt hiszem, hogy ez mindenki számára, aki ezen a területen tevékenykedik, egy abszolút indokolható, szükséges és észszerű döntés volt, és ahogyan elmondtam, összességében ez egy olyan folyamat, amely még egyáltalán nem ért a végéhez, ezen még dolgoznunk kell, de véleményem szerint nagyon sok kedvező lépés történt a közelmúltban ebben az irányban. Yes, I just to say I'm quite satisfied. Nos, alapvetően én elégedett vagyok azzal, amit mondott. Azt gondolom, hogy jó alapját képezi mindez majd a további együttműködésünknek. Very much, and now we go. Köszönöm, most pedig akkor Filiz Hakaeva Jusmenova következik. Köszönöm, elnök asszony. Biztos jelölt úr, röviden fogom feltenni a kérdést, ugyanis részben már válaszolt a kérdésre hogyan látja az új Lisszaboni stratégiában az új regionális politikát, és eh, hogyan integrálná a regionális politikát eh, az Európai Unió többi politikájával? Darf Második kérdésnél kezdhetném? alkalomattá már említettem, hogy ha lehetőségem volt rá, akkor az első orientációs megbeszélések során a jövendőbeli kollégáimmal folytattam ezeket a megbeszéléseket, azt illetően, hogy hogyan lehet együttműködést folytatni a többi szakterülettel, politikai szakterülettel. Azt hiszem, hogy ez egy fontos jelzés a csapat, a team számára, hogyha a biztos jelzi, a biztos jelölt, hogy együtt akarunk működni, és azt a benyomást közvetítik mások, hogy nem kellene együttműködni. Már kiváló együttműködés alakult ki a régió terület, valamint a kutatási terület között. Potocsnik úrral már beszéltem erről, hogy az együttműködés ezen szellemét most folytathatjuk a környezetvédelmi területre is, amelynek ő lesz a felelőse. Sim is folytattam már egy első megbeszélést, Gégen Quinn asszonyal is, hogy ezt a munkát folytassuk. Azt hiszem, hogy fontos a különböző szakpolitikai területek között eszmecserét folytatni, mindenkinek ki kell fejteni, hogy milyen érdekei vannak egy adott területen, meg kell néznünk, hogy a regionális területen túlmenni, hogyha a közlekedés területen fektetünk be, a környezetvédelmi területen, a kutatási területen, akkor ezek sokkal magasabb összegek, mint az egy adott területen befektetett összegek. És azt hiszem, hogy itt mindenképpen közös érdekeink vannak azt illetően, hogy a know-how egy integrált regionális politika javát szolgálja. Száz százalékig meg vagyok győződve arról, hogy szükségünk van erre az integrációra, és nem szektoriális megközelítést kell követnünk. A regionális politika, illetve a stratégia összefüggésében látom, hogy az idő már megint lejárt, erről még vitázni fogunk. Sophie. Köszönöm. Sophie Brian Okonyi következik. Köszönöm, elnök asszony, biztos, kijelölt biztos úr, kedves kollégák. A regionális politika gyakran kritika tárgyává válik a nettó befizetők részéről, ide tartozik Franciaország is, például. Nos, ezen kritikákkal szemben még nem sikerült megmagyarázni azokat az előnyöket, amelyek az alapok felhasználásából származnak, és ezeket elfogadtatni mindenkivel, egész Európával. Az indirekt pozitív hatásokat például, hogy az európai vállalatok tevékenységi lehetőségei is kitágulnak. Hogyan próbálná ezt a meggyőző munkát elvégezni? Nem kellene az alapok felhasználásával kapcsolatos kommunikációt egy az egybe átgondolni. Ähm, Köszönöm szépen. Nem tudtam mindent felsorolni, amely a Hübner asszony biztosság alatt történt, de ez egy további elem, azaz, hogy 2007 óta a főigazgatóságon van egy olyan terület is, amely a regionális politika értékelésével és szemléltetésével, bemutatásával foglalkozik. Önnek képviselő asszony teljes mértékben igaza van, hiszen itt arról van szó, hogy a polgároknak be kell mutatnunk, hogy mi is történt a felhasznált forrásokkal, pénzeszközökkel. Teljes mértékben meg vagyok győződve arról, hogy feketén-fehéren megerősítik majd ezek a vizsgálódások, hogy az úgynevezett nettó befizetők esetében a regionális politikába való befektetés megérte, mert például az a 4000 francia cég teljesen más piaci feltételek mellett működik, működne, hogyha nem lennének ezek a támogatások az alulfejlett területeken. Hiszen ezek a piacok biztosítják Franciaországban a munkahelyeket is, egyesek lineáris, egydimenziós szemléletmóddal ö, rendelkeznek, mely szerint mit adtunk ki és mit kapunk vissza, de ez teljes mértékben soha nem mutatható be átfogóan, de elég egyszerűen ö, megérthetjük azt, hogy itt egy sokkal átfogóbb értelemben a felhasznált ez forrásokból profitálunk, sokkal inkább, mint első látásra ez világos lenne. És lehetőség szerint, ez talán egy kockázatos feltevés, a mostani nettó befizetők még sokkal inkább profitálnak is mindebből, mint a többi tagállam. Mert azt hiszem, hogy a, szád, a nettó befizetők számára akkor lesz jó, hogyha mindezt képesek vagyunk bemutatni képekben és szemléltetni, és ebben teljesen igaza van önnek, hogy ezt az egész dolgot jól el kell tudnunk adni. Thank you very much, eh, Nuno Teixeira. Köszönöm, Nuno Teixeira. Köszönöm. Elnök asszony, biztos jelölt úr, minden jót kívánok, üdvözlöm Önt eh, körünkben a regionális kohézióról szóló zöld könyvben eh, és a tanulmányokban is világossá válik, hogy külön elbánásmódot ér, érdemelnek a legtávolabb fekvő régiók. Nem csak a GDP-t eh, kell, mint eh, adatot figyelni, a 65%-os határa az átlaghoz képest e, lehetne a határ. Nem lehetne valami permanens határértéket e, kialakítani az ultraperiférikus régiók számára, hogy már előre tudják, hogy alkalmasak lesznek-e, e, illetve jogosultak lesznek-e tehát 75 helyet 65%-ra csökkenteni az adatokat, vagy pedig mondjuk beleszámolni a munkanélküliségi arányt is a jogosultság meghatározásába. Ez die Kennziffern Diskussion. Ön miről beszél? Központi adatokról? Vagy pontosan mire gondol? Ugyanis eh, úgy értettem, hogy eh, a GDP-vel kapcsolatban most éppen viták folynak, ugyanis a GDP-t akarnák az egyetlen megbízható um, adatként kezelni, tehát kiindulási pontként kezelni. Mm, az Európai Bizottság azt adta a tudomásomra, hogy most éppen erről folyik a vita, hogy vannak-e más olyan gazdasági mutatók, amelyek alapot jelenthetnek a számításoknál. Természetesen én nyitottan állok hozzá egyenlőre minden ilyen irányú vitához, ugyanis jelenleg egész egyszerűen nincsenek más megbízható mutatószámok, amelyeknek az alapján dolgozni tudnánk, főként a területeken nem, ugyanis sajnos a definíciók nem eléggé konkrétak, nem eléggé pontosak. Nos, hogyha itt elő tudnánk lépni, akkor esetleg a jövőben más mutatók alapján is értékelhetnénk a regionális politikát, és más európai politikákat is. Ami pedig a ultraperiférikus régiókat illeti, hát most már jelenleg is a különböző eszközök léteznek arra, hogy külön adott problémákra is választ tudjunk adni az ultraperiférikus régiókban. Gondolom, hogy lesznek változások, de a jelenlegi tudomásom szerint elég jól működő eszközök állnak a rendelkezésünkre. Arra van igazából szükség, hogy a tagállamokban és a régiókban megfelelő rugalmassággal kezeljük ezeket is. Köszönöm szépen, Elizabeth Schröter. Ja, guten Tag. Jó napot kívánok, tisztelt Hán úr. A bevezetőjében zéró toleranciáról beszélt a csalása, csalás ellen, illetve a korrupció ellen. Hogyan reagálna akkor, hogyha a média azt mondaná, hogy egy tagállam rosszul bánt az EU pénzekkel, és hallgatna erről, vagy inkább megvárná, míg a számvevőszék megvizsgálja ezt, szembeszállna-e a tagállam mokkal, vagy ugyanazt tenné, mint a hallgatói sztrájkok esetében nem csinálna semmit. Tehát meg szeretném kérdezni, hogy mit tesz, mit tenne? Válasz, egyértelműen nem tudnám hamoba a fejemet, hanem kivizsgálnám a vádakat, hogyha ha szükséges, akkor megnézném, hogy valóban igazak-e. Bárhol is volt nekem felelősségem a múltban, mindig ennek megfelelően jártam el, ez az a felelősség, amelyet magammal szemben állítok, illetve az intézménnyel szemben állítok, amelyet képviselek. Ez nem is kérdéses, ez egy alapvető meggyőződés részemről, és ez a kötelezettségem is. Megfrage, please. Kiegészítő kérdés? Igen. Az osztrák újságokban arról írnak azt, hogy vannak vádak önnel szemben, amikor még a Novamatic elnökségének tagja volt. Ott Barózó úrnak azt a nyilatkozatot adta, nyilatkozatot adott Barózó úrnak, és szeretném, hogyha ezt a nyilatkozatot elmondaná nekünk is, és a dokumentumokat a rendelkezésünkre bocsátaná. Válasz. Ezt ön is el, elolvashatja, ezt a nyilatkozatot. Az volt a vád, hogy eh, a cégem eh, vett egy eh, telket, ahol, és ennek során különböző pénzek folytak, ez nem is igaz. Nálam itt vannak a dokumentumok, akkor, amikor ez történt, én nem is voltam csatagja sem pedig vezetője ennek a cégnek és ez teljes mértékben így van. Very much. Tamás Piotr Paremba. Mr. Hello? Mr. Mr. Commissioner Designate, I have two questions. Két kérdésem van jelölt úr önhöz, mint kijelölt biztoshoz. Önhöz tartoznak bizonyos stratégiai kérdések. Tudja, tudja hogy nem csak külső aspektusai vannak, hanem környezetvédelmi aspektusai is vannak az ön tárcájának. Hogyan fog együttműködni a környezetvédelmi biztossal, és a balti tengeren átnyúló Nord Stream projekt veszélyeit mennyire veszi figyelembe. Egy európai parlamenti állásfoglalás amelyet 2008. júliusában fogadtak el, erre kitér. Ez a az állásfoglalás számos környezetvédelmi okot sorol fel, ami miatt nem támogatandó ez a projekt. Szeretném, hogyha elmondaná, hogy mi a véleménye erről. A második kérdésem a szakbizottság képviselőivel való együttműködésére vonatkozik. Nevezetesen arra, hogy minden eh, szükséges eh, iratot át kívánna nekünk adni a strukturális alapok felhasználásával kapcsolatban, hogyan használják fel a tagállamok eh, az alapokat, technikai kérdésekről is adja át ezeket az anyagokat, mert a múltban nekem problémáim voltak, nehezen tudtam ezeket az anyagokat megszerezni. Önnek erről mi a véleménye? Zur ersten Frage sage ich Ihnen ganz offen, dass ich mich noch nicht... Először is eh, eddig nem tudtam még ezzel eh, megfelelően foglalkozni ahhoz, hogy valóban eh, teljes választ adjak ennek, erre önnek. Ismerem magát a témát, de őszintén szólva nem lenne most korrekt az, hogyha egy felületes választ adnék önnek. Mindenképpen foglalkozni fogok majd a kérdéssel. De már most is meg vagyok arról győződve, hogy mivel János eh, Potocsnikot eh, eh, ismerem, még abból az időben, amikor jó magam is miniszter voltam, úgy gondolom, hogy nagyon jó kollégák leszünk, és úgy gondolom, hogy vele mindenképpen nagyon jól együtt tudok működni ebben a kérdésben. A második kérdésére vonatkozólag önnek is eh, megvan minden lehetőség arra, hogy kérdéseket tegyen fel, amelyeket meg kell válaszolnunk. Meg kell nézni, hogy milyen papírok állnak jelenleg rendelkezésre. Alapvetően el tudom azt önnek eh, mondani, hogy eh, maximálisan nyíltan fogok eljárni, közreadok minden dokumentumot, és mindenfajta információt át fogok adni, de én mindenképpen átláthatóságot szeretnék, és ameddig ez összeegyeztethető a személyes jogokkal, azt, ezeket a, a dokumentumokat mindenképpen meg fogja kapni a munkája számára. Ricardo Cortez. Most pedig Ricardo Cortez Lastra következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves Hán úr, az Európai Számvevőszék negatívan ítéli meg a regionális politikához köthető alapok felhasználását, és igazából ez kihat a közvéleményre is, éppen ezért a polgárok is negatívan ítélik meg a regionális politikára vonatkozó alapok felhasználását. Pedig, pedig a, a számvevőszék véleményében csak kis összegekre mutatott rá, hogy rosszul lettek felhasználva, mégis az embereknek ez az érzése alakult ki. Mit tesz ön majd annak érdekében, hogy hatékonyabban és a számviteli fegyelem jobban megvaló, megvalósuljon ezen a területen. Milyen információkat kívánnak majd az a közvélemény felé eljuttatni, hogy az emberek megértsék azt, hogy milyen hibákról van szó, hogy esetleg apró hibákról, amely igazából azért nem, nem valós csalásról van szó, hanem apró administratív problémákról. Az utóbbiról nekem is sokat kell még gondolkodnom, hiszen engem is zavar az, hogy mindent egy kalap alá vesznek. Az a benyomásom keletkezik, hogy eh, itt eh, tize, hogy eh, a 11%-os hiba százalék az 11%-os család is, csalást is jelent, azonban ez nem helytálló, mert ez azt jelenti, hogy ez nem, nem jelenti azt, hogy elégedetnek kellene lennünk, de már Hübner asszony és a az ő csapata is tettek intézkedéseket annak irányába, hogy ezt a hiba százalékot csökkentsük, ha bár el kell mondanom azt is, hogy a még zajló projekteljárásokat jelenleg is értékelik, ellenőrzik, és ebben is vannak kontrollmechanizmusok, és a 94-es, 99-es periódus végső értékelése most zajlik, és itt 300 alék 300 alig alatt volt a végleges hiba százalék, tehát ez jóval jobb, mint amit vártak. A következő pont az az, hogy az elemzéseinkkel és intézkedéseinkkel, főként az intézkedéseinkkel mindig egy kicsit le vagyunk maradva néhány évet, tehát most elemezzük, vizsgáljuk azokat a projekteket, amelyeket az akkori periódus feltételeivel valósultak meg 2000-2006 között. Úgy gondolom, hogy ebben az évben és a jövő évben sokkal nagyobb mértékben tudjuk a zajló projekteket elemezni, és így már a köztes ellenőrzések során is nagymértékben egy számjegyű területet tudjuk levinni a hiba százalékot. De ahogy mondtam, még akkor is, hogyha eléggé lazának tűnök itt, pedig nagyon türelmetlen vagyok, ahogy sokan a politikában. Néha lassan kell haladnunk, de Én ezzel kapcsolatban mindenképpen nagy erőlépéseket szeretnék tenni majd, amelyek a lehető legrövidebb időn belül előrelépést mutatnak majd. Richard Zébá következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos jelölt úr, már beszélt a hátrányos helyzetű területekről, a szigetekről. Vannak azonban más hátrányos helyzetű területek is, ahol nagyon sok a mezőgazdálkodás, például a hegyi területek. Az osztrákként biztos tudja, hogy a hegyi területek nagyon e, szépek, azonban topográfiai szempontból hátrányosak, sok kihívással kell szembenézniük. Mit kíván tenni, milyen programokat e, e, kíván megvalósítani majd, vagy ön szerint ugyanúgy kell statisztikai szempontból kezelni a hegyi területeket, mint bármilyen más területet? Válasz. Bécsiként azért van egy kis affinitásom a hegyekkel kapcsolatban, de mindken, mindannyian ö, tudjuk, hogy a hegyi területek a leggazdagabb területek Európának, de vannak olyan hegyi területek is azért, ahol valóban vannak hátrányok, és rugalmas, személyre szabott intézkedésekre van itt is szükség, és a már meglévő intézkedéseket is alkalmazni kell. Nagyon sok minden függ az operatív programoktól a helyszínen, és itt is súlypontokat lehet meghatározni, mint például a versenyterületeken, versenyrégiókban, olyan régiókban, ahol a ahol sokat lehet tenni. Sok minden függ a régióktól, illetve a helyi struktúráktól is, és ezeket is be kell vonni. Ich möchte da nachhaken und igen, lenne egy kiegészítő kérdésem is. Tudjuk, hogy a hegyi területeken viszonylag magas a fejenkénti jövedelem, mert kevesen laknak ott, de azért vannak problémák is. Úgy gondolom, hogy emiatt kell néha fellépni, mert a különböző statisztikák, amelyeket európai szinten csinálnak, túlságosan elnagyoltak. választ. Nagyon vicces az, hogy egyrésztről vita van az egyszerűsítés irányába, a simplification, egyszerűsítés irányába, másrésztről pedig van egy olyan fajta tendencia, hogy külön statisztikákat fejlesztünk ki, de úgy gondolom, hogy különböző jelzőket kifejleszteni, amelyek megbízhatóak, amelyek megfelelnek a valóságnak, ezek nagyon fontosak, de ez egyensúlyba kell álljon. Nem lehet az, hogy lesz 300 eh, különböző jelzés. Tehát mindenképpen hát egyensúlyt kell találnunk, de hogyha már van szubszidiaritás elve, akkor ezt eh, kiegyensúlyozott módon kell használnunk, anélkül, hogy túl nagy bürokratikus terhet eh, rónánk európai szinten, és Buffner kollégára nézek, aki már kicsit aggódva tekint rá. Katrin Berder. Katrin Berder következik. Köszönöm. 2009 decemberében a főigazgatóság a svéd elnökség alatt egy anyagot adott ki, amely a helyi fejlesztési metodológia egy új koncepcióját tartalmazta. Az önkormányzatok a, úgy gondolják, hogy ez lényeges a kohéziós politika továbbfejlesztéséhez. Ez a metodológia a helyi érdekeket és igényeket is figyelembe veszi, és helyi dimenziót ad a nemzeti fejlesztési politikáknak. Hogyan kíván ebből a koncepcióból kialakítani egy olyan valamit, amely minden régióban a, régión, a regionális politika része lehet, és hogyan kívánja bevonni a helyi kormányzati szervek képviselőit ennek a megközelítésnek a kidolgozásába. Abszolút, ich denke, das, das muss einfach der úgy gondolom, hogy ennek kell lennie a megközelítésnek, és be kell vonni a helyi struktúrákat, és ki kell fejleszteni a megfelelő struktúrákat számukra, és azon kell lennünk, hogy partneri viszonyt alakítsunk ki velük a civil szervezetekkel, illetve más helyi szervezetekkel, és a lehető legalsóbb szinten egyéni szinten kell bevonni az embereket, hogy a régiót tovább lehessen fejleszteni. Hiszen Európa sokszínűsége pontosan a helyi és regionális struktúrákból fakad. Thank you. Um, in particular, my... Köszönöm. Dél-Kelet-Anglia egy gazdag régió. Tehát alapvetően nem úgy néz ki, mint amelyiknek ilyen támogatásra lenne szüksége. Ugyanakkor rengeteg kelet-európai munkás lakik bizonyos önkormányzatok területein, és ezek az önkormányzatok nagyon nehezen győzik a támogatását és bizonyos szolgáltatásokkal való ellátását ezeknek a munkavállalóknak. Hogyan próbálja az akadályokat elhárítani, és hogyan próbálja segíteni az önkormányzatokat az ilyen jellegű szolgáltatások nyújtásában, hogyan fog véget vetni annak, hogy a kormányzati szinten úgymond beavatkozzanak és eltérítsenek pénzeket? Naja, ähm, das ist schon ein blödes Stichwort. A multi-level government szót kell itt megelmíteni, de természetesen a programok során a bizottságnak a tagállamokkal kell keresnie az együttműködést, de a tagállamokkal folytatott párbeszéd során a stratégiai irányvonalak kapcsán ügyelnünk kell arra, ahogy a múltban is, hogy megerősített helyi és regionális egyéni bevonás menjen végbe. Ha jól értettem önt, akkor az európai szociális alapról beszél, amely főként nemzeti szinten található, és az a kérdés merül fel, hogy, hogy regionális bevonás megvalósulhat itt a helyi hatóságokkal. Thank you very much. Viktor Bustinaru. Viktor Bustenáru következik. Thank you very much. Köszönöm szépen. Biztos jelölt úr, az Európai Parlamentnek adott írásbeli válaszában említette azokat a legfontosabb kezdeményezéseket, amelyekre sort kerít a következő években. Ezek között említette a Dunai stratégiát. Ezt románként is üdvözlöm nevezetesen, hogy egy ilyen európai stratégia kidolgozását tár, tartja fontosnak. Mik tehát azok a vezérfonalak, amelyek mentén ezt a stratégiát kialakítja, ebben egyébként a parlament az önbarátja és partner lesz. Köszönöm szépen. Pontosan az utolsó megjegyzése volt nagyon fontos. Úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül izgalmas projekt, mert a, hat, 8 tagállamot és hat még nem tagállamot egyesít. Ez egy nagyon pozitív jelzés a makroterületi együttműködés szempontjából, és itt a Duna az egyesítő helyszín, hamarosan kezdődnek az első szemináriumok, és egészen nyárig fogják meghatározni a tartalmi súlypontokat majd. Remélem, hogy önök közül sokan részt vesznek majd ezeken a tevékenységeken, és így ezen Duna területi stratégiában kialakításában részt fognak venni. Van egy balti-tengeri stratégia is, ez lesz egy második olyan kísérlet, hogy a régiók együttműködését, olyan régiók együttműködését, amelyeknek hasonló problémái vannak, ezeket elősegítsék. Például olyan problémák merülhetnek fel mint például a vízi közlekedés, és ennek kapcsán együttműködésre törekszenek. Ebből nem fog plusz struktúra, plusz költség fakadni, ez nagyon fontos. Jelenleg csak program támogatási lehetőségekről van szó az egyes számára. Thank you very much for... Köszönöm ezt a választ. Meggyőződésem, hogyha a jövő héten a parlament elfogad egy állásfoglalást a Dunán régió jövőbeni stratégiájáról, akkor az az ön számára is egy fontos kiinduló pont lesz, és a mi számunkra is, mert ezzel kötelezettséget vállalunk e fontos projekt vitele mellett. Köszönöm szépen, Josip Matula következik. Mulțumesc, doamnă președinte domnule comisar desemnat. Köszönöm, elnök asszony, biztos jelölt úr. Írásbeli válaszában azt mondta, hogy a kohéziós politika egy többszintű, modern, egyedi kormányzati rendszert vesz figyelembe, amely felhasználja a helyi szint tudását eh, az EU stratégiai megközelítésével. Azt is említette, hogy egy ilyen rendszert meg kell szilárdítani a jövőben, ezt a rendszert meg kell szilárdítani a jövőben, és meg kell növelni a helyi szereplők súlyát. Alrégiók, körzetek, tartományok és egyéb szintű helyi önkormányzati szervezetek szerepéről van szó. A kohéziós politika jövőjében önök ön szerint melyeknek lesznek, mely régióknak, regionális szintnek lesz a legfontosabb szerepe, és hogyan látja a jövőjét? Also der Ansatz kann aus meiner Warte sicher nicht darin bestehen. Nos, úgy gondolom, hogy ön sem úgy gondolja azt, hogy most egész Európában a tagállamok ban egységes adminisztratív struktúrák eh, vannak, pont ellenkezőleg. Pontosan a sok, sokszínűség Európa vonzereje, és az, hogy olyan különböző történelmi fejlődések voltak, különbözőek a, az állami struktúrák. A kérdés az az, hogy hogyan tudjuk, eh, hogyan tudunk ezzel bánni Európában, maximálisan rugalmasnak kell lennünk, mert valóban nehéz az egyes országok között felismerni azt, hogy mi a megfelelő intézmény, amelyel együtt tudok működni. Tehát rugalmasan kell eljárni, rugalmasan kell reagálni, de hivatalos struktúrák szempontjából is nagyon rugalmasnak kell lennünk, és különböző intézményeket kell bevonnunk a partnerség szellemében. A regionális politika csak akkor lehet sikeris, sikeres, hogyha az állampolgárokat bevonjuk. Nincs olyan politika, ahol Európa annyira látható lenne, mint a regionális politikában. És ezért szükségünk van az emberek együttműködésére, és ezt úgy kell kialakítanunk, hogy a lehető legnagyobb rugalmasságot valósítsuk meg ennek során is, és ne kelljen túlságosan is a formális struktúrákra hagyatkoznunk. Marie-Thérèse Sánchez-Schmidt. La politique transfrontalière a határokon átnyúló politika az európai régiók számára és európai milliónyi polgárok számára rendkívül fontos, de hát itt mély kapcsolatokra van szükség, és ezek a kapcsolatok befolyásolják az emberek mindennapjait. Prioritás volt ez az ön számára, és mindez hogyan illeszkedik az Európai Unió kohéziós politikájába, milyen eszközöket lehetne kialakítani európai szinten ennek a kohéziónak a megvalósításáért. Ich glaube, das, was wir aus unserer Geschichte gelernt haben und lernen, a történelemből azt kell megegyeznünk, hogy milyenek a határok. Ez, minden, ezért minden politikát arra kell ösztönöznünk, hogy határokon átnyúló legyen. Mit is értünk határokon most, hogy az egy régión belüli határ, vagy egy országon belüli határ, vagy hogy a regionális együttműködés a határokkal, határok mentén európai dimenziót jelent-e, vagy az, hogy európai régiók együttműködnek olyan régiókkal, amelyek eh, nem EU eh, tagállamokkal határosak, úgy gondolom, hogy akkor is támogatnunk kell az együttműködést, ez egy olyan politika, amely mellett én kiállok, hiszen ez egyetlen olyan politika, amelyel többletértéket lehet létrehozni az európai állampolgárok számára, és ugyanakkor jólétet, jogállamiságot és politikai stabilitást lehet más területeken is elérni Európán kívül. Önök azt mondja, ön azt mondja, hogy a határok nem jelenthetnek akadályt, de mégiscsak mit lehetne tenni a jobb kormányzás érdekében, a verseny torzulás ellen, hiszen meg kell alapozni ezeknek a területeknek a vonzó erejét befektetések szempontjából. Ja, ehrlich gesagt, Das ist äh, der Ansatz, den wir verfolgen Pontosan ezt a megközelítést kell követnünk, hogyha nem hiszünk ebben, ha nem vagyunk erről ö, meggyőződve, az nem helyes. Én meg vagyok arról győződve száz százalékban, hogy ez a fajta politika valóban változtatni tud. Azért akartam politikus lenni, mert szerettem volna változtatni a dolgokon. És a határokon átnyúló együttműködés az az Európán kívüli régiókkal is lehetséges, és pontosan ezt kellene erőltetnünk, főként az Európai Unió alapításából fakadó okok miatt is. Tehát egy, egy, egy békeprojekt volt, nem szabad elfelejteni azt, nem szabad e- nem szabad elfelejteni, Európa valóban béke projekt volt, és ezt kell folytatnunk, és emellett kell kiállni. Und ehrlich gesagt, wenn es dann Governance-Probleme gibt, dann muss man die überwinden. Dazu Hogyha vannak úgynevezett governance-problémák, akkor azokat mindenképpen át kell ö, hidalnunk. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, vagy legalábbis biztos jelölt úr. Nagy ö, kihívások vannak előttünk regionális és közösségi szinten egyaránt. Ilyen például az ultraperiférikus régiók helyzete. Ezeknek a régióknak ugyanis óriási potenciáljuk van, főként akkor, hogyha az unió új nagy kihívásaira gondolunk, olyan kihívásokra, amelyekre pozitív választ lehet adni. Mi az ön véleménye ezeknek a régiók, ezekre a régiókra vonatkozó új stratégiákról? Hogyan lehet a szociális, tehát társadalmi hálót megőrizni, és tovább fejleszteni ezeket az ultraperiférikus területeket, amelyek aztán az uniónak is hasznot hajtanak. Offene ähm. Nyitott ajtókon kopogtat. Én nem akarom a saját életfelfogásomat másokra rákényszeríteni. Nem hiszem, hogy mindenkinek úgy kell élnie, hogy én élek. Pont ellenkezőleg. De amiről meg vagyok győződve az az, az európai életmodell valóban jó, erre büszkék lehetünk, és és ezt másokkal is megismertethetjük, hogy ezzel mit kezdenek az az az ő dolguk, de szeretném hogyha mindenki megismerné ezt a modellt, és tudnák, hogy mire is vagyunk képesek, és hogy mit tudunk elérni a jövőben ezzel. Sokat jelentett ez az európai modell, és ezért az ilyenfajta kezdeményezéseket kell majd követnünk, amelyeket ön is felvázolt, mert erre ez a kötelességünk másokkal szemben, és ezt a fajta közösségi rendet, jogállamiságot kell mások irányába közvetíteni, és reménykednünk kell abban, hogy mások is azt veszik ezt, de az ő döntésük lesz ez a, az, hogy átveszik ezt. Nem Sean Kelly következik. Eh, Biztos jelölt úr, a kohéziós politika és a közlekedés politika egyértelműen összefüggnek, és a TEN jellegű programok, a transeurópai hálózatok komoly hatással vannak a kohéziós politikára. Ön is említette a 100 ezer kilométer utat, a TEN pedig hozzájárulhat a fenntartható, kiegyensúlyozott fejlődéshez. Ön regionális biztosként hogyan látná előre, mit gondol arról, hogy hogyan lehetne ezeket a szinergiákat kihasználni, különös tekintettel arra, hogy a több módusú, modalitású közlekedés előnyeit is kiaknázzuk, különös tekintettel azokra a földrajzilag periférikus régiókra, amelyek az ön szívéhez olyannyira közel állnak, ha hihetünk a bevezetőjének. Ja, genau zu diesem Thema habe ich ein erstes Gespräch. Az első beszélgetésem ö, során is, besz- és ö, meséltem erről a témáról. Akkoriban Simkelesszal beszéltem, és azt ö, néztük meg, hogy hogyan lehetne a közlekedési infrastruktúrát a városi területeken együtt ö, javítani. Mert ö, úgy gondolom, hogy ö, akár száz példát tudnánk mondani, még hogyha a regionális területet is nézzük, amelynek központjában a város van, és körülötte viszont nincsen megfelelő közlekedési összeköttetés. És úgy vélem, hogy itt mindenképpen cselekednünk kellene, és akkor nem is beszéltem arról, hogy mi történik transeurópai szinten, hiszen itt is regionális politikusokként kiegészítő módon kellene fellépnünk. De tekintettel a, az úgynevezett splitre a agglomerációkban, és mindenképpen tennünk kell valamit, és úgy gondolom, hogy az energia hatékonyság aspektusából, a klímaváltozás aspektusából is meg kell ezt vizsgálni, és hogyha sikerül számunkra, hogyha szeretnénk azt, hogy optimálisan kialakítsuk a városi közlekedést, és így hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy például a, az ingázóknál a tömegközlekedési eszközök használata még jobban megvalósuljon, de itt is mindenképpen az elérhetőségen van a hangsúly. Tehát nagyon nagy felhasználási terület van, és amire gondoltam, az az volt, hogy az agglomerációk kapcsán is energiahatékonyságot lehessen megvalósítani. Okay, I'm happy with your response. Tetszett a válasza. A második kérdés eh, egy kicsit megszegve a, a, megszegtem volna a szabályokat a második kérdéssel, éppen ezért el sem mondom inkább, és átadom ezt az időt másoknak. Where are you? We don't have a colleague. Then, um... Hát ha nincs itt, akkor John Bafton következik. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Hán úr, az Európai Számbevőszék nemrégiben azt mondta, hogy Spanyolország, Olaszország és Portugália felelős a pénzügyi hibák nagy részének elkövetéséért 2,7 milliárd eurót nem kellett volna kifizetni 2008-ban ezeknek az országoknak. A délután elején azt mondta, hogy és idézem, minden eszközt felhasznál, ami rendelkezésére áll, hogy eh, az ilyen hibákat felszámolja. Milyen eh, eszközöket vet majd be ezen három ország ellen? Also ich werde mir die Dinge ehrlich gesagt im Detail anschauen. Részletesen kellene megvizsgálnom a helyzetet. Igazából nem tudok igazából specifikusan válaszolni önök, mert nincs, nincsenek itt előttem a dokumentumok, de a DJ régió intenzíven tárgyal az egyes tagállamokkal, és persze meg kell különböztetnünk azokat, illetve azt, hogy milyen hibák jelennek meg, és milyen fajta finanszírozási korrektúrák jelentek meg. Az elmúlt években nagymértékben nőtt a finanszírozási korrektúrák aránya, hogyha jól emlékszem, 2008-ban és 2009-ben összességében 2,5 milliárd euró folyt a finanszírozási korrektúrára. Ez óriási nagyságrend, sokkal nagyobb, mint a múltban, és megmutatja azt, hogy mennyire komolyan kell vennünk az intézkedéseket. De hadd mondjam el nyíltan, hogy a regionális politika célja nem abban van, hogy a programozási periódus végén azt mondhatjuk, hogy olyan sok milliárdot megspóroltunk, hogy a közös célunknak annak kell lennie, hogy a pénzt a régiókban megfelelően használjuk fel eh, ezeket, de nem eh, lehet az a regionális politika célja, hogy azt mondjuk, hogy eh, olyan sok pénzt megspóroltunk, örüljünk annak, hogy nem sikerült ezeket kiadni. Annak kell a célunknak, hogy a pénzt az állampolgárok érdekében felhasználjuk, és az ő érdekükben, illetve az adófizetők érdekében megfelelően költsük el. És ezt mutatják az adatok is, hogy nagyon sok erőlépés történt, de nem szeretnék most egy országra sem újjal mutogatni. Well, thank you for the answer. Köszönöm a választ de hadd mondjam el, hogy azért a 2,7 milliárd euró az egy iszonyatosan nagy összeg, és én majd önön tartom a szememet, ha ön lesz a biztos, hogy hogyan lép fel ezzel kapcsolatban. Obermeier. Herr Bundesminister, ich darf noch... Miniszter úr, hagyj szólítsam még így. Le van elképzelésem a költségvetéssel kapcsolatban, de ön mit gondol a jövőbeli költségvetésekkel kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy a regionális fejlesztési alapot csökkenteni akarják, illetve a regionális projektekre adott pénzt is csökkenteni akarják. A kérdés az hogy ön mit gondol erről, és az önvezetése alatt hogyan fognak majd a szegényebb területek a kohéziós fazékból részesülni. Freuden. Örömmel ismétlem meg azt, hogy a regionális politika minden európai régió számára érvényes, még azokra, és azokat, amiket említett, ezekkel kapcsolatban voltak olyan elképzelések, amelyek írásbeli formában köröztek. Örüljünk annak, hogy már nincsenek meg ezek a papírok. Azt mutatják, hogy nem csak támogatói vannak a politikánknak, hanem ezzel a kritikával is foglalkoznunk kell. Én ezt nem tartom annyira szörnyűnek, de el kell mondjam azt, hogy Az integrált megközelítés politikáját szeretném elérni a regionális politikában. Nem csak azért, mert regionális biztos szeretnék lenni, hanem azért is, mert már a múltban is, és most is, hogy amikor elkezdtem foglalkozni ezzel az anyaggal sokkal komolyabban, meg vagyok arról győződve, hogy másképp nem tudunk eljárni. És be kell vonni a többi politikai területet is, mert teljes mértékben elhibázott megközelítés lenne az, hogyha mindenki csak magának dolgozna, és a regionális politika nem csak szektorális politika. Hogyha így gondolkodnánk, akkor az nagyon fatális következményekkel járna. A jövőbeli kollégáimmal folytatott beszélgetésekből azt tűnik, hogy nem egy ilyen fajta csőlátással rendelkeznek. Tehát valóban értik azt, hogy van egy EU 2020 megközelítés megfelelő súlypontokkal, és itt közösen kell eszközöket találnunk arra, hogy a regionális, hogy ezt meg, hogy elérjük, és a regionális politika megfelelő megoldást jelenthet erre. És pontosan a territoriális elvnél az van, pontosan ez van megfogalmazva, és nem lett ezzel fel. Frage A második kérdésemet kicsit máshogy kell feltenem. 97-től a Novomatic vállalat igazgatósági tanácsának tagja volt, és hogy előttem szóló elmondta, hogy nem, nincs bírósági eljárás ezen cég ellenében, javítson ki a tévedek. Az én információim szerint az államügyészség adócsalás miatt eljárást folytat ezen cég ellen. Talán ezt bizonyos okok miatt beszüntették ezt a eljárást, én ezt üdvözölném. És ez a dolog nem akadályozza az ön biztosi munkáját. Follow-up question, so it's up to commission. Ez nem egy kiegészítő kérdés, úgyhogy nem szabályos, a biztos jelölt majd eldöntő, hogy választ ad -e erre a kérdésre, vagy sem. Köszönöm számomra, ez fontos is. Semmiféle eljárás nem zajlik ellenem, legalábbis az én ismereteim szerint. És ez egy nagyon fontos különbség számomra, hogy ilyenfajta bírósági eljárás vagy vizsgálat ellenem nem zajlik. Very much, Karima Deli. Köszönöm, Karima Del következik. Bonjour, monsieur Anne. Euh, si je reprends... Jó napot kívánok, Hánor! Hogyha jól ismerem a Lisszaboni stratégia céljait, miszerint Európa legyen a legversenyképesebb szociális kohézióval rendelkező a terület a világon, és 2010-re szüntessük meg a szegénységet. Nos, hát azt hiszem, hogy elég rosszul állunk, főleg a szegénység elleni harc területén, hiszen állandóan nő a száma a szegényeknek, még Ausztriában is, nem hogy mondjuk Lengyelországban, a szegények között egyre több a nő, a fiatal is, és az idős. Tehát a poli- kohéziós politikák meg tudják-e fordítani ezt a tendenciát, és konkrét választ tudnak-e adni ezekre a problémákra, és miután tudják, hogy nagyon nagy százaléka, 80 százaléka az embereknek Európában városokban él, ezért a kohéziós politika talán odafigyelhetne jobban a regionális fejlődése, és ezen belül a városi területek fejlődésére. Ennek prioritásnak kell lennie, és különösképpen Andor kollégával való együttműködést kell szorgalmaznunk. Tudom, hogy az Európai Szociális Alap keretében éppen a válság jegyében egy elég gyors és rugalmas intézkedést foganatosítottak, ahol is megkíséreltek a jelenlegi problémás esetekre, illetve kihívásokra reagálni. Például négy országban foganatosítottak ilyenfajta intézkedéseket, pénzügyi forrásokat, kiegészítő pénzügyi forrásokat bocsájtottak rendelkezésre, megpróbáltak gyorsan reagálni, ami nem feltétlenül egy struktúrális alap közvetlen feladata hogy egy fejlesztési tevékenységet folytasson, de bizonyos helyzetekben különleges intézkedésekre van szükség. Kiegészítő kérdésem lenne. Ott Öttingen úr ma reggel a meghallgatásán azt mondta, hogy több európai alapra, illetve forrásra van szükség az épületek energiafelhasználásának javítása érdekében, és a strukturális alapokból is erre ő sokat szánna. Ön ezzel egyetért-e, hiszen az ő, velém, ő véleménye szerint az energia szempontból a bizonytalanság ellen ezzel könnyen fel lehetne venni a harcot. Ja, Igen, ez az egyszerűsítési csomag révén lehetővé vált. Tehát attól függ, hogy ezt kiaknázzuk-e, avagy sem, és remélem, hogy nagy mértékben kiaknázzák majd. Kiu Olgyi Vlaszak. Köszönöm, Vlaszák képviselő. Hán úr, a városok, az önkormányzatok, a helyi regionális szervezetek azt várják, hogy erősebb legyen az álláspontja az Európai Uniónak a kohéziós politika, illetve a regionális politika területén. Ön hogyan vélekedik arról, hogy a jövő számára pozitív lenne-e a kohéziós politika számára pozitív lenne-e, amikor a jövőbeli kohéziós politika hatékonyságáról beszélünk. Ähm, äh, Hogyha kisebb egységenként akarjuk ezt a kohéziós politikába integrálni, ez volt a kérdés. Uh, Nos, hát az önkormányzatok keményebb álláspontot várnak, főként a végrehajtás, a monitorozás és az értékelés területén. A kérdésem a következő, az ön véleménye szerint ez pozitíve vagy negatív? Nochmals, ez mindig ja pozitív. Még egyszer, pozitívnak találom ezt. Újra a szubszidiaritás gondolatát kell bevinnem ebbe a vitába, hogy ezt komolyan vesszük, akkor ezt alkalmaznunk kell. Lehetséges, hogy néha gyakorlati munka során bizonyos fáradtságot jelent, hiszen több szereplővel kell egyeztetni, de meg vagyok győződve arról a korábbi politikai tevékenységem alapján is, hogy néha ugyan hosszabb időt vesz igénybe a határozathozatal, illetve az értékelés, Azonban minél többen vesznek részt ezen határozatok meghozatalában, annál fenntarthatóbbak, illetve tartósabbak ezek a határozatok. Ugyanez, mint a nettó befizetőkkel kapcsolatos vita, ahol tehát egy nagyobb költségráfordítás először ilyennek éreznek, és aztán a megtérülés jóval magasabb, mint amennyi indokolt lenne. Ezt valamennyien tudjuk, hiszen lehetséges, hogy rövid távon egy adott dolog működik, de hosszú távon azok ellen irányul az adott dolog, akik a szabályokat megpróbálják kikerülni. Tehát egy bizonyos együttműködés révén talán nem könnyebbül meg a munka, de a nap végén valamennyien profitálunk az adott együttműködésből. Mikály Tojrer következik. Köszönöm szépen, biztos jelölt úr. Ön ma nagyon erősen tartotta magát Barozó elnök úr irányelveihez. Éveken át Bécs városi kormányának tagja volt, tehát egy metropolis helyi szintjén tevékenykedett. Többet vártam volna öntől, hogy mond esetleg többet arról, hogy mi a helyzet a gyakorlatban, illetve erősebben állást foglal a helyi és regionális szint értelmében, és beszélt az innovációról is, de sokkal kevesebb innovációs dolgot hallottam, ami a kohéziós politikát illeti. Kész arra, hogy az innováció útját járja például a kis és középvállalatok támogatását illetően, hiszen ez egy nagyon fontos téma Európában. Ezzel kapcsolatban tudnál nekünk valamit mondani, különösen annak hátterében, hogy vannak tagállamok, amelyeknek korlátozott vagy kevesebb forrása áll a lehetőség rendelkezésükre. Talán tudna erre összpontosítani, illetve pontosítani ezeket a kérdéseket. Ez egy tartalmi súlypont elhelyezési kérdés és ahogyan én ezt látom, vagy ahogyan én ezt értettem, a kérdés az volt, hogy az új pénzügyi eszközöket lehet -e erősebben felhasználni. Az elmúlt években voltak már erre irányuló első kezdeményezések, és ezt kifejezetten üdvözlöm. Úgy vélem, hogy a jelentős területek szintjén a jövőbeli bizottság foglalkozni fog ezzel a kérdéssel. Az a meggyőződésem, és nem tudom, hogy ön tartalmilag osztja ezt a véleményt, illetve innovatívnak tartja-e ezt, hogy egy erős ö, politika irányából egy hitelorientált politika irányába mozdulunk el, annak érdekében, hogy sokkal erőteljesebb kötelezettségeket vállaljunk bizonyos projektek felé. Ugyanakkor egy erőteljesebb ösztönző hatást akarunk elérni a felhasznált források segítségével a hosszú távú projektek esetében, ezt én egy nagyon innovatív megközelítésnek érzem, hogyha sikerül nekünk az Európai Beruházási Bankkal és beruházási alappal együtt új termékeket kialakítani, így például mikrohiteleket, ez is egy téma, ahol már volt kezdeményezés a parlament részéről, és ahol is arról van szó, hogy megfelelő eszközöket alakítsunk ki hiszen egyesek címe nagyon jól hangzik, de aztán a közelebbi vizsgálat során ezek az eszközök egyáltalán nem egyszerű felhasználásúnak bizonyulnak. De ezek olyan megközelítések, amelyek útját szeretném járni, mert ezekre abszolút nagy szükségünk van. Köszönöm, az én pótkérdésem ugyanebben az irányban mutat. Minden területen Európában a mintákra kell összpontosítanunk. 98% a vállalatoknak kis és középvállalat, de csak 25%-a ezeknek tevékenykedik a belső piacon. Tehát ezek a kis és középvállalatok készek lennének arra, hogy regionális projektek keretében együttműködjenek, a technológia transfer esetében, vagy a cluster projektek esetében, és mit tud tenni a kohéziós politika ennek érdekében. a kutatás, technológia és innováció témájának keretében igen, itt elmondhatom, hogy nagy stratégiai iránymutatásaink vannak, és ezeken belül kell, ezekkel azonosulnunk kell. Hogyha megnézem a számadatokat, például azt, hogy az elmúlt tervezési időszakban Franciaország számára úgy vélem, hogy 13 ezer vállalat piacot támogattunk az innováció területén. Tehát ott azért történt valami, és történik is valami. A forrásainkból már 86 milliárd eurót folyósítunk a teljes innovációs területre. Már most a kis és középvállalatok nem jelentik, jelentéktelen részben profitálnak ebből, tehát itt már történik valami, és a jövőben ezeket meg kell erősíteni, ezeket a kezdeményezéseket természetesen a nagy stratégiai iránymutatások figyelembevételével. Investál. Ja, Herr Hahn, ja, <laughs> Igen, Hán úr, itt vagyok. Még egyszer a városi dimenzióra szeretnék visszatérni a regionális politika keretében, mert néhány kérdés felmerült ezzel kapcsolatban. Tudjuk, hogy öt e- európaiból négy ilyen városokban, vagy városi környezetben élnek a városok, a gazdasági növekedés motorjai Európában ugyanakkor természetesen a nagy problémákat is tapasztalják, a nagy szociális problémákat, a környezetvédelmi problémát, amiről ön is szót ejtett, a demográfiai változást egészen világosan átélik. Ugyanakkor a városokban, városoknak különleges szerepük van, a polgárok életfeltételének javításában. És ebből adódik számomra néhány kérdés. Az első, vannak-e konkrét tervek az ön részéről a városfejlesztésre, a regionális politika keretében, tehát konkrét fejlesztésre vannak-e ilyen tervek, és a városok konkrétan hogyan tudnak, hogyan tudnak bekapcsolni az integrált városfejlesztésbe, és nem tudják képzelni, hogy a region, régiókat kötelezik arra, hogy ezt az integrált megközelítést megfelelően kihasználják. Mondanám, hogy a városok számára is érvényes, mint minden más területen Európában, hogy rendkívül különböző problémák merülnek fel. És ezért az én ismereteim, illetve tapasztalataim alapján kicsit óvatos vagyok, ami a városokat illeti. Nagyon sok minden eszembe jut azon tapasztalatok alapján, amelyeket Bécs esetében gyűjtöttem, és amelyek valószínűleg összevethetők más városok tapasztalataival. Azonban tudom, hogy más városokban, Európában más adottságok alapján, más történelmi fejlemények alapján más súlypontok léteznek. Például Bécsben a terület felhasználás a belső, vár, város belső területén, például a pályaudvarok esetében felmerül. Ez más városokban talán nem probléma, vagy például a szennyvíz ártalmatlanítása szintén egy probléma, de ezek a problémák esetről esetre különböznek, máshogyan kell ezeket vizsgálni, ami világos számomra és nyilvánvaló, például a közlekedési problématikáról már beszéltünk, tehát ami világos számomra, hogy az európaiak 80%-a városban, illetve városi agglomerációban él, nem mondanám azt, hogy ezek valamennyien városok, hanem inkább városi agglomerációkról beszéltünk, és éppen ezért ezzel a problémával foglalkoznunk kell. Nem lesz valószínűleg lehetséges, hogy a régiókat valamire is kötelezzük. Emlékszem arra, hogy felmerült a területrendezés témája, ez egy nagyon kedvelt téma volt, de azt hiszem, és itt megint kapcsolódnék egy korábbi felszólalóhoz, tehát hogyha intenzív vitát folytatunk a partnereinkkel, akkor elérhetünk olyan dolgokat, amelyek a formális hatáskörökön túlmennek. A régiók esetében is, például Ausztria keleti részén itt felvetném még egyszer a példát, hogy sikerült egy közlekedési szövetséget létrehozni. Sajnos más ilyen szövetségeket nem sikerült létrehozni, de azt hiszem, hogy ez egy olyan téma, amely minden egyes várost érint az agglomerációjával együtt, és éppen ezért a megbeszéléseink tárgyát kell, hogy képezze a következő hónapokban, azt illetően, hogy hogy lehet egy offenzív várospolitikát, urbánis politikát kialakítani a régiók közreműködésével. Csak egy utolsó észrevétel. Azt hiszem, hogy a városok ö, szeretnék, hogyha bevonnák őket, és túlmennének a regionális politikusok az egyszerű szólamokon. Ponga. Maurice Ponga következik. Maurice, where you are? Hol vagy, Maurice? Monsieur le commissaire désigné. kijelölt biztos úr, szerettem volna megköszönni azt az érdeklődést, amely az ultraperiférikus régiók irányába tanúsított. Ugye Európát gazdagítják ezek a régiók, mint ahogyan ön is elmondta. De ön is tudja, hogy milyenek nagy kihívások vannak az éghajlatváltozásra gondolok és a globalizációra. és bizony az ultraperiférikus régiók még inkább nehéz helyzetben találják most magukat. Milyen kompenzációkat gondol ön a szigeti lét miatt felmerülő pluszköltségek kompenzációjára? Hogyan kívánja ön ezt belefoglalni a nagy regionális politikai tengelyekbe? Köszönöm. Also ich würde sagen, dass äh, schon bisher azt mondanám, hogy már ez idáig is az Európai Unió pénzügyi szempontból nagyon is ügyelt a periférikus helyzetben lévő területekre, és ez látható abban is, hogy a szerződésben is megemlítik ezeket explicit módon, és ez megfelelő alapot jelent jövő számára is. Nem minden kérdés, amelynek van pénzügyi háttere, ezt, ezt nem lehet mindegyiket a regionális politikából finanszírozni. Vannak aspektusok, például a támogatási politika lehet egy dimenzió, de az az összefelelősség, amelyel én a külső területek számára tartozok, az mindenképpen bevon engem ebbe a kérdésbe. A regionális politika és a régiók fejlesztése, illetve a megfelelő támogatási politika ahhoz, hogy erről lehessen segíteni bizonyos fejleményeket. Ez azt jelenti, hogy ezt úgy kell megtennünk, hogy ne veszítsük egyiket sem szem elől. Karin Kárnbach következik. Tisztelt biztos jelölt úr, úgy gondolom, hogy azonnal az utolsó megjegyzéséhez kapcsolódhatok. A bevezetőjében ön azt mondta, lehet egy kicsit ironikusan, hogy ön a régiók atya lehet. Azt mondta, hogy le kell építeni a deficiteket, és a tehetséget kell növelni. Ezzel egyetértünk, de minden kérdésre, amelyet felvetettünk, ő mindig azt mondta, hogy támogatja ezt. Tudjuk, hogy nagyon erősen kell küzdeni azért, hogy a most meglévő költségvetési eszközeket is meg lehessen tartani. Tehát most már azt várjuk öntől, hogy egyértelmű prioritásokat fogalmazzon meg, mert valóban tudnunk kellene azt, hogy milyen prioritásokat szeretne leginkább támogatni. Also, erst einmal richtig, ich habe es etwas schmunzeln igen, ironikusan mondtam ezt, nem akartam volna az apaságot magam számára monopolizálni. Nem akarom átvenni az anyaszerepet sem. Úgy gondolom, hogy mindannyian egy irányba haladunk. Hadd hangsúlyoznám, hogy minél sikeresebbek vagyunk, an annál hatékonyabban tudjuk bemutatni a eh, regionális eh, politikát, és már itt ideje van annak, hogy a eh, főigazgatóságon létrejön egy olyan egység, amely a megfelelő értékeléssel foglalkozik, annál biztosabbak lehetünk abban, hogy a megfelelő költségvetési keretek megvalósulnak. Őszintén szólva, nagyon nehéz még a teljes költségvetési áttekintés előtt bármit is mondani, de már elmondhatom önöknek, hogy a jelenlegi százalékos nagyságrendje ennek iránymutató lehet, amelyhez én igazodni fogok. Hogy pontosan mennyi lesz, ezt nem tudjuk még, de én minden esetre amellett, le, emellett ö, ö, leszek, hogy ez megvalósuljon, és az önök támogatására is szükségem van, hogy sikeresek legyünk. Hisz nem arról, hisz nem arról van szó, hogy az egyes médiában úgy mutassanak be bennünket, hogy ezzel biztos nem legnagyobb költségvetéssel, stb. stb. Ez nem mérvadó számomra. Az a fontos, hogy megértsük azt, hogy csak egy kohéziós politikai, regionális politikai megközelítéssel lehet Európát megvalósítani, és hogyha ezt vesszük figyelembe, és azok a megfontolások, amelyeket önök is említettek, vagy amiket én is, és a többi politikát emelni tudjuk eltenni, akkor tényleg sikeresek lehetünk a költségvetés biztosításában is. Én minden mellett leszek. Danke und in Umgehung der Spielregeln vielleicht noch zwei Konkretisierungen. Nos, akkor két eh, konkretizálást szeretnék hallani. Az egyik a városokkal kapcsolatos együttműködés. Várhatunk-e itt egy konkrét rendeletet, és mit gondol az ADR szerepéről? Der Herr Präsident wird das jetzt mit großer Freude gehört haben, den ich mit äh, begrüße, Luc van der Brande. Herz Itt van körünkben a régiók bizottságának elnöke is, Van den Brande úr, és már előre örülök annak, hogy együtt dolgozhatok vele, és sok minden elhangzott azzal kapcsolatban, hogy a régió bizottságát a szerződés elő, erősítette, plusz lehetőségeket kaptak, és örültem annak, amikor megismertem uh, Van den Brande urat, hogy ő ki fogja használni ezt a lehetőséget a csapatával együtt. 350 képviselője van a régiók bizottságának, és óriási szakértelemmel rendelkeznek, ez nagyon jó, és a jövőben is ki kell ezt aknáznunk, és tekintettel arra a kérdésre, hogy mi lesz a partnerséggel, el kell mondjam, hogy ha van ennek értelme, akkor mindenképpen intézkedés fog erre tenni. Thank you very much, Petru Konstantin Luhan. Köszönöm, Petru Konstantinok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Hán úr, hogy olyan világosan válaszol minden feltett kérdésre. Ami a politikai menedzsmentet illeti, hát mindent át kell gondolni az európai gazdaság élénkítő projektek szellemében. Nagyon fontos az, hogy megpróbáljuk kiegyensúlyozni a válság okozta negatív hatásokat. Tehát a múlt évben, áprilisban intézkedéseket hoznak, hoztak, amelyeket most már el is kezdtek végrehajtani, és nem sokára már a végrehajtás be is fejeződik. Egyre nagyobb a szükségessége annak, hogy a strukturális alapokat a lehető legnagyobb hatékonysággal kihasználjuk. Ön mit gondol a következő programozási időszak tekintetében szükséges-e egyszerűsíteni a rendszert, és hogyan lehet megfelelő egyensúlyt kialakítani az egyszerűsítés és a másik oldalon az ellenőrzés között? Ähm, Letzteres ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Nagyon nehéz kérdést tett fel. óriási kihívásról van szó. De hadd mondjam el, hogy a harmadik egyszerűsítési csomag már a parlament előtt van, és remélhetőleg döntés fog születni hamarosan. És meg kell néznünk azt, hogy hogyan válnak be ezek a módszerek, ezek az intézkedések. Az Európai Bizottság és a parlament, és végső soron a tanács is nagy rugalmasságot mutatott egy még folyamatban lévő programozási periódus alatt változtattak. Nem szabad azonban túlságosan kimeríteni ezt a fajta rugalmasságot, nem szabad visszaélni ezzel, Meg kell azt is nézni, hogy ezeket az, ezek az intézkedések hogyan hatnak, mert mind a három egyszerűsítési eljárásnak az volt a cél, hogy valóban egyszerűsítés jöjjön létre. Reméljük, hogy ez valóban a gyakorlatban is meg fog valósulni, ezt kell majd megnéznünk. Időt kell erre szánnunk, hogy ezt megnézzük, de ez nem változtat azon, hogy szakértői szinten már az egyes tagállamok szakértőivel további tárgyalásokat folytattunk, tehát van itt még munka. Azon gondolkodunk, hogy mit lehetne következő lépésként tenni. De meg kell állapítanunk azt is, hogy a megkezdett intézkedések azok valóban a kívánatos hatást értéke el. Amit láttam eddig, az az, hogy ennek a valószínűsége eléggé magas, az első elemzések is megerősítik ezt. Úgy gondoljuk, hogy a rendszer stabil, és ha valóban így van, akkor a következő lépésre is gondolkodhatunk már. Somebody's taking, yes, switching uh, me off. Jan Albrecht, yes. Panie komisarzu Inspe, ja mam trzy krótkie Pytania. következik. Biztos jelölt úr, három rövid kérdésem lenne. Az első. Az első kérdés azokra az állításokra vonatkozik, amelyeket a számvevőszék a megosztott irányítással kapcsolatban tett jelentésében. Ha ön kerül abba a pozícióba, amelyre pályázik, akkor több lesz-e a shared management, vagy pedig ebben a megosztott irányításban ön valami fajta veszélyt lát? Emellett további jelentéseket várunk a kohéziós politika eredményeiről. És a második kérdésem a, mit szándékozik kezdeni a az 1-es, 2-es, 3-as célkitűzésekkel a jövőben. A harmadik kérdés pedig politikai kérdés. Ön hajlandó-e arra, hogy velünk harcoljon azért, hogy a ránk jutó, tortá, a ránk jutó szelet nagyobb legyen a tortából? Also, wir können die Regionalpolitik. Nos, eh, a regionális politikát nem lehet másképp módon, más módon fejleszteni, eh, csak úgy, hogyha az vezet shared managementet alkalmazzuk. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy én arról, arra gondolok, hogy eh, a hogy végezetül lehetséges lesz majd az, hogy a teljes operatív finanszírozási ellenőrzést tagállami szinten leépítsük, és majd európai szinten itt a tartalmakra tudunk majd koncentrálni a bizottság szintjén, és megbízható audit rendszereket fogunk létrehozni a tagállamokban. Ez lenne az én célom, hogy ez milyen irányba fog ez majd haladni, ezt meglátjuk, de mindenképpen a szubszidadás elveik nagyon fontos lesz majd. Ez az a cél, amelyet én szeretnék elérni. Ismerem a vitát már, és meg kell néznünk majd a következő programozási periódusban azt, hogy az éves összesítésekkor erősebb nyilatkozatokat kell elvárnunk a tagállamok részéről a forrás ellenőrzés kapcsán. Már most is vannak olyan országok, amelyek önkéntesen ilyeneket beadnak, és a többi 23 tagállamnak ezt követnie kellene. Erre kellene törekedniük. Már említettem, hogy a regionális politika véleményem szerint minden szintet lefed, és a területi együttműködés is egy olyan téma, amely súlypontot képvisel a jövőben, és a költségvetésről már sokat beszéltünk. Mint szakminiszter számára nem lehet mindig megfelelő a költségvetés, tudom, hogy még lesz erről vita. De minél erősebben állunk elő, annál nagyobb esélyünk van arra, hogy jobb pozíciót szerzünk, tehát mindenképpen be kell bizonyítanunk azt, hogy miért is van erre szükség, és milyen hatásai vannak a jó regionális politikának. Thank you very much. Uh, Ivan, Ivan Zgodmanis. Köszönöm szépen. Iván Úsz következik. Következő dolgokról szeretnék beszélni, a költségvetés vagy a költségvetési fegyelemről. A 2000 és 2006 közötti pénzügyi időszaknak már vége van, és mégis 2009. októberében azt láthattuk az adatokból, hogy a szociális alap szempontjából a tagállamok 2 milliárd értékben nem hajtották végre a kötelezettségeket, ez 3 százaléket teszi ki, és a regionális politika esetében ez 5,2% volt, tehát a tagállamok 22 a tagállamokból az átlag alatt teljesített. Tehát 3% a szociális alap és 5% a regionális alap esetében. Tehát összesen 5,45 milliárd euró értékben nem hajtottak végre projekteket. Nos, ezzel kapcsolatban következő lenne a kérdésem. Hogyan látja ön a bizottságnak, vagy az ön személyes szerepét abban, hogy javítsuk a gyakorlatot, a az alapok felhasználása tekintetében nagyobb átláthatóságot hogyan fog tudni biztosítani, tehát ne csak állandóan diplomatikusan elhallgassuk, hogy kiről van szó, de hanem mondjuk ki, hogy melyik országokban van igazából probléma. 2007 és 2013 esetében, vagy az ezekre vonatkozó adatok esetében megint csak nem túl jók az adatok. Hogyan fogja ön megváltoztatni ezt a helyzetet? ist ein Thema, das auch ähm, hineinspielt in die ganze Frage. Ez egy olyan téma, amely a kapacitás képítések témakörébe tartozik. Meg kell néznünk azt a jövőben, hogy az elv az ismert, meg kell nézni azt, hogy milyen országoknak van nehézség abban, hogy a projekteket megfelelő időben végrehajtsa és lehívja a pénzeket, és nagyon gyakran ez egy olyan probléma, amely egyrészt a hiányos kapacitásokból fakad, de a hiányos ismeretekből is. Tehát nagyon sok oktatást kellene szerveznünk annak érdekében, hogy biztosíthassuk a megfelelő működést ami pedig a legutóbbi fejleményeket illeti, az elmúlt években azért volt felzárkozási folyamat, és még így is volt lemaradás a végrehajtásban, azért, mert a gazdasági válság például a, azokat a vállalatokat, amelyek a társfinanszírozásban részt vettek volna, azok vonakodtak, és ezt a problémát látnunk kell. Remélem, hogy ez utóbbi probléma egy egyszerű probléma volt, és a többi probléma viszont túlnyomó részt strukturális jellegű, és egyrészt olyan probléma is, amely bonyolultságát tekintve a szabályozás mienségéből fakad. 2000-2006-os periódust illetően ismerem az adatokat, és ha ebből tanulni lehet, akkor megnézem az egyes országokat és régiókat, hogy melyek, hogy, hogy ezen országnál és régióknál mire vezethető vissza a nehézség. If you allow me, the question is about effectivity. Ha megengedi, akkor a hatékonyságról szól a kérdés. Parker professzor úr ott a harmadik oszlopról is beszélt, a harmadik pillér alá tartozó javaslatokról, bocsánat. E, ott a tagállamok minden harmadik év után e, eredményeket elemeznek 4 milliárd euró került kifizetésre a szociális alapból. Milyen ellenőrzés alkalmas arra, hogy a megfelelően ellenőrizzék ezeket a pénzeket. Tehát igazi jelentésekre van szükség a tagállamoktól arra, hogy ténylegesen mire használták fel a pénzeket, mert egyes országok vonatkozásában most csak a regi főigazgatóság készít jelentéseket. A tagállamoktól semmilyen jelentés nem érkezik. die Mitgliedstaaten haben jetzt ihre Berichte zu liefern. Es wird a tagállamoknak le kell adniuk a jelentésüket. Megszülettek az Eh, megszületnek majd ebből az első összesítések, ezeket értékelni kell, és eh, a tagállamok stratégiai jelentését is meg kell vizsgálni, azzal kapcsolatban, hogy hogyan hatották végre az intézkedéseket, nem csak pénzügyi szempontból, hanem tartalmi szempontból is. Ezt kell ellenőrizni, értékelni, és utána pedig majd közösen következtetéseket tudunk eh, levonni, amelyek végső soron a következő programozási periódus fejlesztésére is kihatnak. Hogyan tudunk a jelenlegi eszközökkel bánni, elégedettek vagyunk-e ezzel, milyen következtetéseket vonunk le ebből. Hogyha ezt megvizsgáltuk, akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy jó -e ez az eszköz, ha igen, akkor az jó, hogyha nem, akkor pedig módosításokat kell eszközölnünk. Vojcsik Mihály Olenicsák. Köszönöm, Vojcsek. Mihály Olenicsák következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nos, hát a kérdésem a következő lenne. Új célokra van szükség, hatékonyságra, és persze tetszik nekünk az, hogyha a fejlesztés, az új munkahelyek, a az oktatás területén teszünk beruházásokat, de ugyanakkor azért vannak hagyományos problémák is, mint például az infrastruktúra, főként az új tagállamokban, ahol óriásiak az elvárások, a kihívások. És amikor ugyanannyi pénz áll rendelkezésre, a források nem növekednek, akkor hol fogunk tudni spórolni? Hol fog ön spórolni? minden arra mutat, hogy nem fog növekedni a budget, mert így néz ki a makroökonómia az EU-ban, de hát ön a regionális politikáért felelős biztos. Mit fog ön tenni annak, ezért, annak érdekében, hogy ez megváltozó. Mit fog ön tenni a vidéki területek fejlesztéséért? Ott van most például a kohéziós politika, és ott van a másik oldalon a vidékfejlesztési politika is. Tehát a kérdésem a következő. Mi az ön személyes véleménye arról, hogy nincs-e szükség egy közös, egységes vidékpolitikai stratégiára? Először is, amire utalt, azt a kohéziós alap kezeli, ezért létezik a kohéziós alap, és ennek az a feladata, hogy infrastruktúrális és környezetvédelmi projekteket támogasson azon országokban, ahol a felzárkóztatási igény nagy. Tehát létezik ez a, az alap, ez be is vált már, és a jövőben is létezni fog ez. Ez az egyik dolog. A második, elvesztettem a fonalat, kérem segítsen. Budżeti. Ländliche Bevölkerung, ja, ländlicher a költségvetés. Musz äh, der ländliche Raum auch weiterhin a vidékfejlesztés äh, nagyon fontos, vannak a megfelelő alapok, többször beszéltünk erről. Nem szabad nehéz vitákkal akadályozni azt, hogy fel legyen osztva, vagy, vagy hogy ezzel által felosszuk az alapot, inkább arra kell koncentrálnunk, hogy a tartalmakat jobban egymáshoz igazítsuk, és ahol szükség van erre, egyszerűsítsük a szabályozást, és el kell kerülnünk azt, mert hallottam azt, hogy vannak átfedések, ezeket át kell, el kell kerülnünk, ezeket úgy kell kezelnünk, hogy valami plusz érték jöjjön létre, és ne úgy, hogy ezek egymást fedjék. Jó, Lena Kolarska-Bovinska. Lena Kolarska-Bovinska. Uh, you already mentioned... Ön már említette, hogy támogatja az olyan programokat, amelyek több ö, országot maguk foglalnak, regionális projektekre gondolok. Az lenne a kérdésem, hogy mi a véleménye a multiregionális programokról, akkor, amikor egy ország specifikus régiójáról van szó. Például Kelet-Lengyelországban van egy program, amelyet társfinanszíroz az Európai Regionális Fejlesztési Alap. 2007-ben kezdődött ez a program. Mi az ön véleménye? Vajon az, vajon az ilyen multiregionális program hasznos program-e az alulfejlett régiók szempontjából, és kell-e folytatni ezt a gyakorlatot a következő um, programban is, és most mindjárt felteszem a következő kérdésemet is, nem fogok inkább kiegészítő kérdéssel élni. Mi az ön értékelése az ilyen multiregionális programokról, hiszen a probléma most talán az, hogy ezek elég gyakran akkor kapnak értékelést, amikor még az igazi gyümölcsöket le se aratták. Fogja ön támogatni ezeket a programokat? És mikor lesz az értékelés? Hosszú távú időszakokra van szükség, öt évnél további idő, vagy hosszabban tartó időszakokban gondolkodik-e ön vagy sem? glaube ich, habe heute schon mehrfach gesagt. Azt hiszem, hogy ma már többször említettem, hogy teljes mértékben támogatom a régiókon túlmutató együttműködést a legkülönbözőbb formákban. Hogyha e, nem redukáljuk ezeket politikai régiókra, hanem több régiót fognak át, mint az ön esetében, ahol hasonló problémák vannak. És akkor van értelme annak, hogy több régió együttműködjön, és ennek a jövőben is így kell lennie, sőt, ezt még támogatni is kell. Százszerzékben meg vagyok győződve arról, hogy a régiókon túlnyúló együttműködés abszolút hozzáadott értéket jelent a regionális politika számára is. Összegzésben megmutatkozik, és ez a vita ismerős számomra, hogy ezen programok időtartama ez a hét év, ez egy nem túl rossz időtartam a dolgok bevezetésére, végrehajtására és az ezt lezáró értékelésére, és nagyjából el lehet mondani, hogy ezt az program időtartamot észszerűnek tartom. Thank you very much. Uh, Mihály Utremopoulos. Köszönöm. Mihály Utremopoulos következik. Κύριε Χάν, βρισκόμαστε στα πρόθυρα του κλιματικού. Köszönöm szépen, Hán úr. A klímakáosz előtt vagyunk, és a környezetvédelmi kérdések, illetve az éghajlatváltozás kérdésében ön is felelősséggel rendelkezik, ezzel se, erről semmit nem mondott. Kérdésem tehát az, hogy ezek a témák nem játszanak szerepet a regionális politikában, és a következő kérdés, mit tesz a környezetvédelmi előírásokkal kapcsolatban, illetve az éghalat célokkal kapcsolatban, ami a strukturális alapok forrásainak felhasználását illeti. Ön beszélt az átláthatóságról. Hogyan akarja a hatékonyságot, az átláthatóságot biztosítani a pénzek kifizetésénél a tagállamok részéről, és végezetül mit szándékozik tenni a kohéziós pénzekkel és kiadásokkal, hogyha az összes forrás nem költötték el. Zum ersten, ähm, Az első kérdéssel kapcsolatban a környezetvédelem, az éghajlatváltozás, a megújuló energiák témája az EU 2020-as stratégiájának egyik kulcs területe, és a bevezető nyilatkozatomban utaltam arra, hogy éppen ezért, mivel ez súlypont, ezért e- össze kell fognunk, ezzel foglalkoznunk kell. A városok témája az egyik fő súlypont lesz számomra, hiszen a városok nagyon sok energiát pazarolnak el, és ezen oknál fogva foglalkoznunk kell ezzel a problémával. Hogyha valamennyi kiadást a strukturális alapból összeszámoljuk, akkor azt látjuk, hogy 105 milliárdot fordítunk a környezetvédelemre, illetve az éghajlatváltozással összefüggő problémákra. Ebben a programozási időszakban. Azt hiszem tehát, hogy nagyon sok minden történt már, most az egyszerűsítési csomagban foglalkozunk a lakhatás. Mi is ennek a német megfelelője? Tehát a lakhatás területén az energiahatékonyságot szeretnénk fokozni, Itt történt már néhány lépés, nem kérdés, hogy többre van szükség, hogy még erősebb figyelmet kell fordítanunk erre a területre. Az átláthatóságot illetően ezek a javaslatok és követelések már a legutóbbi ízben is felmerültek. Valamennyi tagállamnak áttekintést kell készíteni arról, hogy az egyes projektek haszonélvezői pontosan kicsodák, azt hiszem, hogy ennek bemutatása európai szinten nem egységes. Különböző bemutatási módozatok vannak, és ez kritikákat eredményezett. Éppen ezért a következő tervezési időszakban foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel. Másrésztről pedig azt hiszem, hogy itt is érvényes a szubszidiaritás elve. Kell minimális sztenderdeket kialakítani a közététel területén, és ezzel a kérdéssel európai szinten foglalkozni fogunk. Egyebekben a sokszínűséget meg kell őrizni. Mm-hmm. I, uh, I think we can stick... Azt hiszem, hogy akkor most oda kell figyelnünk az órára, eh, amely egyébként a fali óra az eh, kedvezőbb időt mutat, mint a valóságban eh, van. Egy kérdésre van még idő, Kurszki úr helyett Vlaszak úr teszi fel a kérdést. Solidarité. Pavel, Pavel Sametsky in his Pavel in his orientation. Pavel az orientációs anyagában bizonyos eh, átcsoportosításokat eh, említett a közös agrárpolitikától a kohéziós politika irányába. Tudom, hogy beszélve sok polgármesterrel, hogy ez azért nehézségeket okoz. Ön szerint ez lehetséges? Ich kenne die Diskussion, ich kenne das Papier. Ismerem a vitát, ismerem ezt a dokumentumot, mert többször tettünk erről említést. A politikai energiáimat inkább más témákra fordítanám, mint a kompetencia kérdésekre. Jelenleg ez szükséges, de az a döntő, hogy képesek legyünk arra, hogy egy megfelelő összevetést kialakítani, összehasonlítani a programok között. Az, hogy a kritika létezik és jogos, azt illetően, hogy vannak átfedések a két program között, ez igaz, és ezeket az átfedéseket meg kell szüntetni, és többször elhangzott már, hogy ki is felelős ezért, most ez egy másodlagos kérdés. Uh, Köszönöm biztos uh, jelölt uh, úr. Említettük, hogy itt van Van den Brande úr, és hagyományainkhoz híven egy percet, vagy akár másfelet is adunk neki, hogy nyilatkozatot tegyen ő a régiók bizottságának az elnöke. Öné a szó. Köszönöm. Köszönöm, kedves Danuta és kedves biztos jelölt úr, a kohéziós politika jövője az egy globális európai fejlesztési politika jövője, amely minden európai polgárt érint. A kohézió az én szótáramban nem csak egy eszköz a különböző célok megvalósítására, mint amilyen a 2020-as stratégia, ez egy olyan politika, amely nagyon sokszínű fejlesztési lehetőségeket biztosít a régióink számára, és amely idomul ezeken a területeken belül az ott meglévő sokszínűségekhez. A szerződésbe beemelték a kohéziós politikát, és minden, minden uniós politikának innentől kezdve figyelembe kell venniük a tevékenységük területi hatásait. Tehát még a területi kohézió definíciójának keresése, közben is figyelembe kell vennünk azokat a szabadságokat, amelyek már léteznek a szerződésben. Ehhez hozzájön az a szabadság, hogy a polgárok megválaszthatják azt, hogy hol élnek és hol dolgoznak. Ezek a megosztó, korábbi területi megosztó kérdések mostantól előnyé kovácsolhatóak. Minden szektorális politikának figyelembe kell vennie a területi kohézió célkitűzéseit már a tervezésnél is, és aztán a végrehajtásnál és az, ér, az értékelésnél is. És bizonyára ön mindent megtesz annak érdekében, hogy ez így is legyen. Mi a Régiók Bizottságánál felszólalunk az ellen, hogy a legintegráltabb uniós politika irányából elmozduljunk vissza a nemzeti szintre. Tehát nem akarjuk újra államosítani ezt a politikát. A kohéziós politika egy kiváló decentralizált stratégia, amely két célt szolgál és ér el. Egyrészt az uniós célkitűzéseket biztosítja uniós eh, regionális szinten, másrészt pedig a régiók polgárai számára teszi lehetővé saját célkitűzéseik teljesítését, eh, és végül biztos úr, biztos jelölt úr, higgyen jobban a többszintű kormányzatiság érdemeiben és előnyeiben. Ez nem csak egy elméleti megközelítés. Szükség van erre a többszintű kormányzásra a sikerek eléréséhez. Emellett egy másik benyomásom a három órás vita után az, hogy ön sokat beszél a városokról és a régiókról. Ideje elkezdeni párbeszédet folytatni a városokkal és a régiókkal. És végezetül hadd mondjam el, hogy remélem, és bízom benne, hogy ön nem csak, hogy eljön majd a februári plenáris ülésünkre, hanem ezt fontosnak is érzi, és közvetlenül is leül a regionális és városi vezetőkről, megbeszéli azokat a lépéseket, amelyekre a jövőben szükség van, hiszen egy közös erőfeszítésekről van szó, a tanács, a parlament és a régiók bizottsága, de ön a motor, ön az Európai Unió regionális politikájának a motorja. Partnerséget kérünk öntől. Köszönjük, elnök úr. Most eh, lassan eh, befejeződik ez a meghallgatás. A biztos jelölt úrnak, hogyha nagyon akar még, adunk öt percet, ha akar még valamit mondani. Um, ez egy standicht az im... Meglepő az, hogy a délután folyamán a régiók atyától a régiók motorjává váltam. De először is szeretném megköszönni ezt a nagyon ösztönző vitát. Egy első áttekintést adott nekem arról nem csak, hogy mi vár rám, hanem arról is, hogy mi érdekli önöket. És egyértelműen őszintén szeretném önöknek elmondani, hogy ha lehetőségem nyílik arra, akkor mindenképpen szeretnék önökkel együttműködni, mert el kell mondjam önöknek, hogy bizonyára fogok hibákat ejteni, senki sem hibátlan, de ugyanezt el tudom mondani fordítva is, hogy biztos lesznek majd szavazási kudarcaim is, de egy dolgot tudok biztosítani önök számára, mindenképpen a régiókért leszek, a régióért fogok küzdeni, és a régiókba el is fogok utazni. Nem tudom, hogy leszek annyira ambiciózus utazásaim során, mint Danuta Hübner volt, de mindenképpen helyszíni tapasztalatokra is szükség van. Köszönöm szépen még egyszer a nagyon szakértői és fair kérdéseiket, és remélhetőleg együtt folytathatjuk majd. Köszönöm szépen! Please, colleagues, don't, don't, don't yet get out. Kolleg, kollégák, még ne menjenek el, mert meg kell alapodnunk abban, hogy mit is teszünk még. Először is köszönöm szépen mindannyiuknak, hogy itt voltak három órán keresztül, és természetesen köszönöm a jelöltnek is, hogy túlélte ezt a három órát. Volt, aki azt, van egy olyan mondás, hogy a legrosszabb halál az, hogyha halálra beszéli valaki magát. Köszönöm mindenkinek, hogy itt volt. Fél órás szünet következik, és nyolckor találkozunk az értékelésre. Azok fognak találkozni, akik politikai koordinátorok, és az asszisztensek is itt lesznek, illetve a titkárság tagjai. Tehát kérem, használják ki ezt a fél órát arra, hogy találkozzanak a frakciójukkal és elvégezzék az értékelést. Nyolckor találkozunk az A1G3-ban, tehát kérem legyenek pontosak ebben a teremben.